Bueno, buenas tardes. Üdvözlök mindenkit. Megkezdjük az eszmecserénket két fontos személye, fontosak számunkra, és fontosak nagyon sok eberjogi aktivista számára. Leila Jari Yunus, aki szerencsére itt lehet velünk ma. here. Minuto. Yes, okay. Bueno, pues eh, repito. Akkor még egyszer elmondom, hogy ők is megértsék. Üdvözlöm Önöket, Leila és Arif Jonoszt, akik a ma délutánt velünk töltik mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos értes, értelmiségiek, emberjogi aktivisták Azerbajdzsánban, azerbajdzsániak. Leila Yunus a vezetője a Béke és Demokrácia Intézményének. És itt az albizottságunkban már találkozhattunk vele 2015-ben, ha jól emlékszem. Azerbajdzsáni emberi jogi helyzetről folytattunk akkor eszmecserét mindketten üldözöttek, mindketten börtönben voltak, mindkettőjüket megkínoszta a rezsim, és eh, a nemzetközi nyomásnak és a mi parlamentünk nyomásának köszönhetően is sikerült elérni a kiszabadításukat 2015. decemberben, most egy éve körülbelül. Részben, részben azért eh, engedték ki őket, hogy orvosi ellátást kaphassanak, de felügyelet alatt. Jelenleg külföldön kapják a kezelést. Az Európai Parlament is uh, itt az utóbbi években vállalta az ők uh, a kezelésüket, a gyógyításukat, és úgy látom, hogy nagyon jól vannak, úgy tűnik jól vannak. Azért vannak itt, hogy elmondják nekünk a történetüket, az emberjog védelmének a helyzetét hazájukban. És Yunus úr, tudniuk kell, nagy szakértője a radikalizációnak, az iszlám terjedésének, akárhogy is hívjuk ezt, tanulmányozta a radikalizáció alakulását az iszlám mozgalmak körében ebben a régióban, nemrég adott ki egy könyvet ebben a témában. Ezzel a két kérdéssel fogunk foglalkozni most. Először is átadnám a szót, és még egyszer üdvözlöm Leila Jönuszt. Thank you very much. Thank you very much for Köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a meghívást. Oroszul fogok beszélni, mert az könnyebb számomra. время перечислением всех изменений, внесенных в Конституцию. No translation? Yeah, okay. Maybe I'll repeat this, <laughs> this sentence on Russian, on English. No problem. ¿Están listos? Hay un problema con la interpretación del... De... Tolmácsolási problema, van a rostro. Держи, на два сделай. No llega al inglés. Uh, uh, no, we No, no, no. They are checking. No, no, they are checking. It should be possible. ¿Está? Yo he pedido información en la cabina española porque si no, no sé si está o no está. Most már 26 сентября этого года в Баку, в Азербайджане. Szeptember 26-án э, Bakuban népszavazás volt a alkotmány módosításáról. Természetesen nem fogok minden egyes alkotmány módosítást felsorolni, de annyit azért elmondanék, hogy a jelenlegi elnök már így is abszolút hatalmát erősítik meg ezek a változtatások, és körülbelül egy középkori monarchia jön létre. Teljesen eltűnik majd a különböző hatalmi ágak eddigi szétválasztása. Annak ellenére, hogy nagyon kevesen mentek el szavazni, ennek ellenére a független választás ellenőrzők azt mondták, hogy kb. 10%-os volt a részvétel, de a hivatalos hatalom azt mondta, hogy 70%-os volt a részvétel, és az alkotmánymódosítást el fogják indítani. Ezután nagyon komoly visszaszorítások és megtorlások indultak el az ellenzék képviselőjének irányába. Egyáltalán nem volt gyülekezési szabadság a népszavazás előtt. Például megpróbáltak a demokratikus erők egy ülést megszervezni, ezen az összejövetelen 40 embert vettek őrizetbe nagyon brutális módon, és börtönbe zárták őket. Nagyon fontos, hogy mindenki pontosan lássa, hogy a fiatalokra milyen komoly nyomás nehezedik a hatóságok oldaláról, hogyha szeretnének részt venni például egy ilyen megmozduláson. Szevini Vegfizi újságírót például Megfenyegették, mert hogy a lánya részt vett egy ilyen ülésen és azt mondták neki, hogy amennyiben nem engedelmeskednek a hatalomnak, akkor el fognak látogatni hozzájuk. Csak azért mondom el ezeket a történeteket, hogy körülbelül látható legyen, hogy milyen atmoszféra, milyen hangulat uralkodik. Tehát a 2016-os év óta folyamatosan romlik a helyzet. Először ugyan hét nagyon jól ismert újságírót és bloggert szabadon engedtek, de másik kilenc újságírót viszont nem engedtek el, ők pedig ugyanúgy semmi más nem tettek, mint a szólásszabadsági jogukkal próbáltak élni, tehát ez a kilenc ember továbbra is börtönben van. Az elmúlt héten, november 25-én Egy weboldal szerkesztőjét is börtönbe zárták azért, mert rendszeresen próbált tájékoztatni az emberi jogsértésről. Azzal vádolták, hogy huligán, és ez alapján börtönbe zárták. Egy szatirikus verseket és pamfleteket író költőt szintén börtönbe zártak, őt drogkereskedelemmel vádolták, és hat évre börtönbe zárták. Ez egyébként az általános eljárás, az ellenzéki újságírókat vagy huligánnak, vagy drogcsempésznek titulálnak, és 6-10 év börtönbüntetést kapnak. Volt egy olyan elismert író és újságíró, akit több mint 65 évesen nyilvánítottak huligánnál, ő egyébként a Pen Club tagja volt, és azt mondták róla, hogy egy határőrt brutálisan bántalmazott, és huligánnak titulálták, és börtönbe zárták ezt az idős embert. Ő egyébként szatirikus, groteszk novellákat írt a rendszerről, a rendszer működéséről. Egy Allahabad nevű kitalált országban játszódnak ezek a történetek, amelyek hát természetesen az ő saját szenvedéseit elevenítették meg. Nagyon sok embert azért is letartóztattak, mert az interneten rendszert kritizáló posztokat jelentettek meg. A főügyész ezzel természetesen maximálisan egyetért, és uh, arra hivatkozva, hogy uh, egy közösségi oldalon az ország vezetőjével kapcsolatban nem megfelelő megjegyzéseket jelentettek meg, akkor azonnal megtalálják az adott szemét. Tehát például, ha valaki azt mondja, hogy az elnökünk diktátor, akkor megtalálják az illető szemét, aki ezt a posztot megjelentette az interneten, és azonnal börtönbe zárják. Amikor Rosen Zahidov elhagyta az országot, akkor az azért történt, mert a családját, a testvérét, a szüleit is börtönbüntetéssel fenyegették. Sok esetben, amikor valakit börtönbe zárnak, akkor a családtagoknak egy éven belül vagy másfél éven belül nyilatkozniuk kell, hogy Aliyev elnököt támogatják, és teljes mértékben el kell fordulniuk a rokonaiktól, hátat kell fordítaniuk a családjuknak. November 17-én az a parlamenti bizottság, amely a büntetőjoggal foglalkozik, törvénymódosításokat fogalmazott meg a büntető törvénykönyv kapcsán, hogy a büntetés végrehajtó erők bármikor házkutatást végezhetnek, és lefoglalhatnak bármit tanúk nélkül. Ezen kívül sok esetben a legszörnyűbb eszközhöz, a kínzáshoz is folyamodnak. És azok a büntetés végrehajtó tisztek, akikről egyértelműen bizonyítható, hogy kínzásban vettek részt, ezek a személyek teljes büntetlenséget élveznek, pedig mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évben a nyomozások során 10-14 ember vesztette életét a kínzások következtében. A belügyminisztérium novemberben Naderamban egyetlen nap alatt több tucat embert állítatott elő, és közülük négyen életüket vesztették, olyan brutálisan összeverték őket a rendőrök, és ezek az emberek semmilyen módon nem tudják bebizonyítani az ártatlanságukat. És engedjenek meg még egy példát, amiről egészen biztosan tudom, hogy igaz, a férjemet ugyanis nagyon sok ideig nap mint nap megkínozták, a kezénél fogva fellógatták, nézzék meg, hogy most is hogy néz ki a csuklója. A kezénél fogva fellógatták, a hátát, a tarkóját brutálisan megverték, és természetesen ezek a sérülések azóta sem múltak el teljesen. Tehát ő a börtönévei alatt nagyon sok esetben volt kínzás áldozata több esetben el is veszítette az eszméletét, többször napokba telt, míg újra lába, lábra tudott állni. És két hónapig tartott ez a folyamatos kínzás. 2014-ben abba hagyták a kínzásokat, ez valószínűleg akkor történt, amikor az Európai Parlament, illetve más nemzetközi szervezetek is keményen felléptek az ő börtön büntetése ellen. A parlament állásfoglalása egyébként nagyon kemény állásfoglalás volt, konkrétan benne volt a nevünk, a férjemé is, és az enyém is, és a parlament nagyon komoly szankciókat helyezett kilátásba, úgyhogy köszönjük szépen, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a férjem kínzását abba hagyták. Ezek a fellépések rendkívül fontosak, talán úgy tűnik, hogy ezekre nem válaszolnak ezek a diktátori rezsimek, de úgy tűnik, hogy ezeknek mégiscsak van erejük. Az ilyen országokra csak erőszakkal lehet hatni, mert ezek az országok és ezek a vezetők csak az erőszak hangjának és csak az erőszak hangjában hisznek. Sajnálatosan az iszlám szélsőségesség is folyamatosan növekszik, és egyre agresszívábbá válik, de amikor az Aliyev rezsim valamilyen kemény fellépéssel szembesül, mint például az Európai Parlament fellépése, akkor azért valamennyire megállítható. 160 ember van azon a listán, amely az ártatlanul fogvatartottak listája, és meg kell néznünk, hogy a világban, hol van még hasonló helyzet, Belarusban például egy politikai börtön van, Azerbajdzsánban pedig rengetegen vannak, akik politikai fogvatartottak. azeri és örmény bírák voltak Strasbourgban annak érdekében, hogy egy képzésen vegyenek részt a jobb igazságszolgáltatás témakörében. Ez egy olyan keretprogram, amely az Európa Tanács és az Európai Unió közös munkája 2015-2017-es időszakra. Ezt részben az Európai Unió finanszírozza, és az Európa Tanács szervezi ezeket a bírói továbbképzéseket. Én azért feltenném a kérdést, hogy ezek a pénzek nem kidobott pénzek, hiszen egyértelmű, hogy Azerbajdzsánban nincsen olyan, hogy független igazságszolgáltatás és független bírák. Tehát miért dobjuk ki a pénzt az ablakon, miért szóljuk, szórjuk el az európai adófizetők pénzét arra, hogy a rezsi markában lévő bírákat képzünk. Nincs olyan Azerbajdzsánban, hogy független bíró. Nincs olyan. Egy bíró, aki valamilyen politikai ügyben ítélkezik, tulajdonképpen az elnök parancsát teljesíti, az elnök közvetlen jobb keze. Egyébként ezt nekünk meg is mondták teljesen egyértelműen, hogy ez így van. Egy bíró például azt mondta, hogy csak fejfájást okoznak neki a politikai ügyek, ebből aztán pénzt nem lehet keresni. Míg a büntetőjogi ügyekkel rengeteg pénzt lehet keresni, ugyanis annak a javára ítélnek, aki a nagyobb csúszópénzt adja nekik. Tehát a politikai jogok, a politikai foglyok elítélése konkrétan automatikusan történik, ezek puszta formalitások, ezek a bírói továbbképzések csak azért, hogy Azerbajdzsán elmondhassa, hogy ő igen, képzi a független bírákat. De, mint említettem volt, nincsenek független bírák Azerbajdzsánban. Nincsenek. Nem olyan bírák, mint akik mondjuk itt az Európai Unióban dolgoznak, olyan személyekről van szó, akik ők maguk is rendszeres bűncselekmény, elkövetők, bűnbandák tagjai, és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy akit bíróság elé állítottak, vajon ártatlan vagy bűnös. Egyszerűen végrehajtják az elnök utasításait, úgyhogy ne legyenek vakok itt az Európai Unió képviselői, ezek a képzések semmit nem érnek semmit. Federica Mogherini természetesen részese az Azerbajdzsánnal való megállapodások megtárgyalásának. Baku mindenképpen szeretné aláírni a stratégiai partnerségi dokumentumot, ahogy ők ezt hívják, és Baku nyilván megpróbálja majd a politikai együttműködést és a politikai kérdéseket a legkisebbre összeszorítani, és a kereskedelmi kérdésekre összpontosítani, és előre borítékolhatom, hogy Baku minden politikai jellegű ígéretet meg fog szegni, akár az Európai Unió irányába, akár az Európa Tanács irányába az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseit nem hajtják végre, és a politikai foglyok természetesen semmi kompenzációt nem kapnak, akkor sem, hogyha az európai bíróságok ártatlannak ítéli őket. Ilgár Mamadov 2013 óta van börtönben, 7 év börtönbüntetésre ítélték, 2014 májusában az Európai Bíróság azt a határozatot hozta, hogy Ilgar Mamadov bebörtönzése politikai jellegű volt, tehát őt azonnali hatállyal szabadon kell engedni. De az azeri hatóságok egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a döntéssel, Szerintem őt a, a 7 év leteltével sem fogják szabadon engedni. Tesznek az azeriak arra, hogy mit ítélkezett az Európai Bíróság. Azért mondom ezt, mert csupa hasonló esetet tudok elmondani. Októberben egy személy 11 éves börtönbüntetése lejárt, Insanov úrról van szó, aki egészségügyi miniszter volt. Tehát ő 2005 óta ült börtönben, 11 éves börtönbüntetést kapott, és néhány nappal azelőtt hogy lejárt volna a börtönbüntetése, megnyitottak ellene egy új ügyet, megint megvánoldolták valamivel, méghozzá azzal, hogy a börtönön belül drogcsempészettel foglalkozott, tehát néhány nappal azelőtt lejárt volna a 11 éves börtönbüntetése, egy újabb váddal hozakodtak elő, mely szerint ő drogcsempész volt a börtönben. És számos ilyen példát említhetnék még, amikor a börtönbüntetés lejárta előtt újabb vádakat koholnak valaki ellen. Ezekről az esetekről a férjem majd részletesebben is fog beszélni. Irán és Afganisztán közelsége miatt a terrorizmus természetesen létező probléma és kockázat, ezzel is remekül meg lehet vádolni politikai foglyokat, de mint említettem, a legtöbbször vagy huliganizmussal, vagy drogkereskedelemmel vádolják meg őket. És azok, akik egyszerűen hívők, azok iszlamista radikálisnak számítanak, vagy radikális iszlamistának számítanak, a lány gyermekeiket, nővéreiket, feleségüket megerőszakolják, tehát senki sem élhet igazából békében. És ilyen visszaszorítások, agresszív cselekedetek és kormány elnyomás alatt tulajdonképpen nem is meglepő, hogyha egyesek szélsőséges véleményűvé válnak. Sok európai és amerikai szakértő foglalkozott az emberi jogi kérdéssel, és sokan azt mondták, hogy Azerbajdzsánnak átmeneti időszakra van szüksége, nem lehet sietetni, és majd lassan lépésről lépésre javulni kell a helyzetnek. Egyiptomot meg lehet nézni, vagy Szíriát, mint jó példát. Tehát, hogy Azerbajdzsán tulajdonképpen lép előre és fokozatosan javul majd a helyzet, mondják ezt az amerikai és európai szakértők. De hogyha megnézzük Közép-Ázsiát, és hogy mi történt a despota rendszerekkel és a diktátorokkal, hát legalábbis Szíria esetében látjuk, hogy milyen tragikus helyzethez vezetett történelem. Ami pedig Európát illeti, látjuk, hogy Európának milyen problémákkal kell most szembenéznie az Észak-Afrikából vagy Szíriából érkező menekült hullám miatt. Ismerjük a párizsi, illetve más európai városokban bekövetkezett embertelen terrortámadásokat. Ezek után nyilván érthető, hogy Európa megpróbál fellépni a diktátor rendszerek ellen, és megpróbálja ezeket az országokat közelíteni Európához. Valahol azért érthető azoknak az embereknek a változása, akik szélsőségesek lettek, akik nem hisznek Európában, és nem hisznek abban, hogy Európa segíteni fog, és maguk akarják megoldani a problémát. Részben ez vezetett Szíria tragédiájához is. És hogy mit tehetünk? Igenis van, amit tehetünk, kis lépéseket, de hatékony lépéseket. Először is ne adjunk pénzt az azeri rendszernek, ugyanis azok a pénzek, amik oda kerülnek, milliárdok, azok az ő zsebükbe kerülnek. A második nagyon fontos intézkedés a szankciók bevezetése. Nagyon sok olyan újságíró és emberi jogvédő van, akik nem tudják eladni az országot, mert egyszerűen mindenüket elvették. Nem tudnak elmenekülni az országból, ahol viszont teljesen ellehetetlenedett a helyzetük. Ezeknek az embereknek lehetne segíteni, és azt kellene megakadályozni, hogy azok az egyenruhát viselő katonák, rendőrök, akik borzalmas bűncselekményekben vettek részt Azerbajdzsánban, viszont egészen könnyen utazhassanak. A korrupt bírók ellen kell szankciókat bevezetni, és ezeket a bírókat nem csodálatos európai workshopokra kell meghívni, hanem ezeket a bírákat szankcionálni kell és meg kell állítani. az, hogyha ezeket a bírákat nem fogadhatnák el, hogyha ezek a bírák nem gyakorolhatnák a munkájukat, akkor ez valószínűleg hatással lenne arra, hogy hogyan viselkednek a tárgyalóteremben. Tehát, hogyha például ezektől az emberektől megtagadnák az európai belépési vízumot, az egyértelmű üzenet lenne. akkor nem élhetnének annyira nyugodtan, mert tudnák, hogy a megerőszakolásokért és a rablásokért igenis megkapják a büntetésüket, nem úgy, mint ahogy az most történik. Muchísimas gracias, señora Yunus. Köszönöm szépen, Yunus asszony, és most Yunus urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Izlám jelenség Azerbajdzsánban. Ez egy olyan téma, ami az egyik legrelevánsabb és a legidőszerűbb most hazánkban és külföldön is. Amikor a hatóságokat kritizálják, mindig erre a tényezőre utalnak, az iszlám forradalom veszélyeire utalnak, a radikális terroristákról beszélnek, és azt mondják, hogy ők biztosítják a stabilitás. De mi is a valós helyzet? november 1-én Azerbajdzsánban körülbelül 10 millió lakos van, 95%-uk muszlim. A lakosság többi része keresztény, zsidó vagy ateista. Hivatalosan 1500 vallási közösség létezik, működik Azerbajdzsánban, de ezek közül csak 34 nem iszlám, ezek keresztények és zsidók. Vagyis ezeknek a közösségeknek a többsége muszlim. Azerbajdzsánban jelenleg több mint 2000 meccset van, ezek közül 1000 elhagyatott, vagy legalábbis nem működik. Ezek hivatalos adatok, formális hivatalos adatok, de nem tükrözik a valós képet. A valós helyzet, a jelenlegi azerbajdzsáni helyzet megértéséhez tudnunk el, hogy a szovjet időszakot éltünk át. Egy teljes generációra hatott ez. Ez a generáció elvesztette a vallási gyökereket, és elfelelkeztek arról, hogy ők muszlimok. A tudás szintjén ismerik a vallást, de az iszlám vallás lényegét nem igazán értették meg. Úgyhogy 1991-ben Azerbajdzsán kijelentette a függetlenségét, kinyilvánította a függetlenségét, és ez az ország ekkor csak formálisan volt iszlám ország. A lakosságnak alig egy százaléka volt hívő, a lakosság többi része, a nagy többség muzlim volt formálisan, de soha nem járt mecsetben, és nem tartotta be a vallási hagyományokat. Az elmúlt 25 évben megváltozott a helyzet, a gyakorló vallásos muszlimok aránya most már több mint 20 százalék. 25 évvel ezelőtt 1 százalék volt, és most 20-22 százalék. Ezeknek az embereknek a többsége a fiatal generáció többsége az azerbajdzsáni muszlimok többsége, 65-70 százalékuk síta. Két fontos struktúra létezik, az iszlám párt, 1991-ben alakult ez meg, Mofsum Samedov a párt vezetője, ő 2011 óta börtönben van. A másik struktúra a muszlim egység mozgalma, ennek a vezetője is 2015 óta börtönben van. Az azerbajdzsáni szuniták több kisebbségben vannak, és ezen belül is két csoport van. A Fatullah Gulen Egyesült Államok beli hitszónok követője, és a Szalafi vagy Vahabi a másik közösség. A gulen követők száma Azerbajdzsánban soha nem haladta meg a tízezret. A szalafik száma 35-40 ezer közé tehető, legalábbis a helyi kutatásom alapján ezt tudom mondani. Az elmúlt tíz évben követtük nyomon ezt a mozgalmat. Gülen követői elsősorban politikai folyamatokban vesznek részt, és lojálisak a hatóságokkal. A szaláfikon belül pedig két csoport van, többségük támogatja a hatalmat, és csak néhány száz szalafi ellenzéki és radikális elveket val. A többségük elhagyta Azerbajdzsánt, és Afganisztánba vagy Szíriába távoztak harcosként. Úgyhogy az azerbajdzsáni iszlám rendkívül összetett helyzetet mutat. Nem túl magas, tehát 20% körül az aktív hívők száma. Nagy, tehát nem olyan nagy az aránya a valós vallásos muszlimoknak. A két csoportra oszlanak ők is, szónik és siták. Jelenleg ugye a Gülen követők és a szanafik nincs egy vezetőjük. Egy kis számról van szó, megosztottak, nincs karizmatikus vezetőjük. Ezek mind akadályok a tekintetben, hogy bármilyen radikális helyzet kialakulhasson Azerbajdzsánban. Az iszlám jelenlegi helyzete Azerbajdzsánban olyan, hogy ezt nem lehet összehasonlítani a közelkeleti helyzettel. Nagy különbség van. A közelkeleten nem volt egy hosszas törés a vallási folyamatokban, mint Azerbajdzsánban és Közép-Ázsiában általában, és nem volt egy újra iszlámosodási folyamat. Iszlám forradalomról legalábbis a közeljövőben nem beszélhettünk ezekben az országokban. Ugyanakkor van egy másik tényező, a kormány vallás rendőrsége, és ez aggályos. Az iszlám vallás jó propagandaeszköz. Ezzel indokolják a politikát. A no Szeptember 11-i esemény az európai támadásokat követően az iszlamofób hit terjedése Európában és az Egyesült Államokban nagyon jó kártyát ad a kormány kezébe. Ezt az iszlám tényezőt a kormány kihasználja. Ezzel tudják megakadályozni a demokratikus reformokat. 91-ben is már jellemző volt, de ma is igaz, hogy a szekuláris elemeket 2007-ben megszüntették, és pontosan ekkor nőtt meg jelentősen letartóztatottak száma, a hívők fogvatartása megterjedt, elterjedt. Természetesen normál gyakorlat volt ez Azerbajdzsában. Hogyha letartóztatnak vallásos embereket mindig azzal indokolják, hogy a, a közrendet fenyegetik, most újabban pedig azt mondják, hogy iszlámterroristák. Nagyon sok letartóztatása kerül szor. Készítettünk egy listát azokról, akiket fogva tartanak főleg a vallásos személyekről. Nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy súlyos probléma az egész helyzet mögött. Mármilyen bírósági esetnél, amikor a vallás szerepet játszik, az ilyen eljárásokat zárt körben folytatják le, zárt ajtók mögött folytatják le, és nagyon nehéz információhoz jutni. 2004 óta van 570 esetről tudunk, de az esetekről részletes információt csak 256 esetben ismerünk. Egy elemzést tudtunk végezni ennek alapján. 256 vallásos személy letartozatása esetén gyakorlatilag terrorcselekmények, terrortámadások előkészítéséről, az közrend elleni támadással kapcsolatos cselekmények miatt, vagy kémkedés miatt ítélték el őket. Nyomon követjük ezeket az eseteket, és ennek alapján azt láttuk, hogy a 256 személy közül csak 30 százalékok volt valóban bűnös, és ezek esetében volt indokolt az ítélet. Tehát csak az esetek 30%-ában volt jogos az, elíté, az ítélet. Mert ezek az emberek valójában részletek támadások előkészítésében. A többi esetben 67%-ban ártatlan személyekről van szó, akiket a rendőrség vagy a kormány üldöz. A bírósági eseteket nyomon követjük, és ez alapján azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt években az állam politikája nem változott, sőt, még keményebbé vált. Újra módosították a jogalkotást, és így az egyre erősebbé válhat ez az elnyomó politika. Volt egy olyan eset, amikor a, a rendőrök betörtek a hívők lakásába, 15 ember sérült meg a támadást követően. Két rendőr a tűzházban meghalt, mert védték a kollégáikat. Nagyon nehéz volt ez az eset, és gyakorlatilag csak egy személyt tartóztattak le, egy nagyon népszerű vallási vezetőt Azerbajcsában. Összefoglalva, kritikusak kell, hogy legyünk, amikor hatósági nyilatkozatokat olvasunk vagy hallunk a iszlám forradalmi, forradalom lehetőségéről Azerbajdzsában. Ez egyszerűen csak propaganda. Próbálják ezt eladni nekünk, és ürügyként használják föl a tekintetben, hogy ne kelljen a politikai reformokat végrehajtani. teljes generáció valójában csak a kulturális szinten nevezhető muszlimnak, és megkülönböztetést kell tennünk a békés hívők és a többi személy között. Bueno, eh, tengo la petición de... Oszavics úr kért szót. Ha jól tudom, a bizottságtól is itt van valaki, aki szintén esetleg föl fog szólalni. Úsztevics úr, először öné a szó, és utána a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok Leila és Arif Yunusnak, hogy eljöttek Brüsszelbe, az Európai Parlamentben. Nagyon sokszor említettük a nevüket itt ebben a szakbizottságban, sok más szakbizottságban is, és az Európai Parlament plenáris ülésén is, amikor önökről beszéltünk, és próbáltunk segíteni önöknek a lehető legjobb, leggyorsabb módon azért, hogy szabadon engedjék önöket, és egy békésebb vagy biztonságosabb helyre eljutassuk önöket, és ezért is üdvözlöm Önöket, nagy eredményt sikerült így elérni. Köszönöm, a, hogy bemutatták a jelenlegi helyzetet. Nincs megállapodás itt a parlamenten belül, illetve a külügyi szakbizottságon belül az azerbajdzsáni helyzettel kapcsolatban a jelenlegi helyzetre utalva. A külügyi szakbizottságban nem tudtunk konszenzusra jutni, a tekintetben, hogy említsük vagy nem említsük az emberi jogi helyzet a világban jelentésben Izmailova asszonyt. Néhány kolléga nem tudta elfogadni Hadia Izmailovát a tekintetben, hogy múlt évben még börtönben volt, vagy hogy idén szabadon bocsátották. Nem tudtunk megállapodásra jutni, és eh, tudjuk, hogy még mindig nagyon nehéz a helyzet az Azerbajdzsában. Három kérdésem van önökhöz. Először is. Amikor egy állásfoglalást készítünk, vagy nyilvános nyilatkozatot Azerbajdzsánnal kapcsolatban, ez az állásfoglalás erről az állásfoglalásról az emberek Azerbajdzsában beszélnek, nem csak állami szinten, hanem az emberek. Az emberek foglalkoznak azzal, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Unió milyen pozíciót alakít ki az Erbázsánnal kapcsolatban? Második kérdésem. Említették a szankciókat, mint lehetséges intézkedés, aminek hatása lehet az azeri vezetőkre. Egyetértenek-e azzal, hogy olyan lépést kéne tennünk, mint mondjuk Oroszország esetében? Például a, akik kínzásban vesznek részt, azok a tisztviselők, ezeknek a listáját össze lehetne állítani, és így befolyást lehetne gyakorolni az emberi jogi helyzetre? Harmadik kérdésem. A törökországi események júliust követően Ugye Törökország nagyon erős szövetségese Azerbajdzsának. Van ennek hatása az azerbajdzsáni hivatalos vonalra? Az emberjogi helyzet, a törökországi helyzet milyen mértékben befolyásolja az azerbajdzsáni helyzetet? Köszönöm szépen. Szkotkaton asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék utalni arra, amit Moszkovics úr mondott, hogy én is szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy itt láthatjuk önöket, hiszen a fogvatartásuk idején nyomon követtük a helyzetüket, nagyon aggódtunk önök miatt, és 160 emberi jogi aktivista még mindig börtönben van az Azerbajdzsánban, ezt ne felejtsük el. Amikor itt dolgozunk, mindig azon, akár a Szaharov díjról van szó, akár egy sürgősségi állásolásról, mindig elgondolkozunk azon, hogy valóban van ennek hatása, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy önök azt mondják, hogy az önök esetében volt hatása. Én nem vagyok ennek a szakbizottságnak tagja, úgyhogy szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a szakbizottság munkáját. Már bizottságban dolgozom én. Amikor először képviselő lettem, már akkor is elkezdtem foglalkozni ezekkel a témákkal, és nagyon nagyra értékelem ezt a munkát. És nagyra értékelem, amit mondanak, hogy korrupt, autokrata rendszernek, államnak, intézményeknek ne küldjünk pénzt, hiszen pontosan a kritikánkat ezzel tudnánk hangsúlyosabbá tenni. Két kérdésem van. Először is gyakorlati támogatás szintjén mit tudunk kínálni a még börtönben lévő aktivisták és politikai fogvatartottak érdekében? Második kérdésem. Az Európai Uniós intézményi kritika esetleg érvényes olyan tekintetben, hogy Azerbajdzsán fontos kőolaj előállító ország, úgyhogy ezt a kapcsolatot is szeretném megkérdezni, hogy hogy értékelik. Sí, adelante, señora Yunus. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az első három kérdések kapcsolatban. Először is el szeretném mondani, hogyha mi például egy Magnitsky listához hasonló listát összeállítanak, annak pozitív hatása lenne. Ezek az emberek gyilkolnak, és nem félnek nem félnek a gyilkosságtól. Ezért szükség van egy ilyen listára, igen. Második kérdés. Mi történt a törökországi eseményeket követően, a nyári eseményeket követően? Azerbajdzsánban elkezdtek letartóztatni embereket az ellenzéki pártból, újságírókat, ellenzéki újságírókat, mert hogy kimámok és hívők, ezek teljes mértékben olyan emberek, akiket ezzel nem lehetett volna vádolni. Lehet, hogy Aliyev úr úgy gondolja, hogy Oroszország és Törökország között kell, hogy táncoljon, valamilyen újfajta demokrácia, elnyomás, a két szélsőség. Erre oda kéne, hogy figyeljen az Egyesült Államok és Európa is. mert a kicsi Azerbajdzsánra nem figyelnek annyira oda a két nagy szomszéd között. Aztán az emberek véleménye Azerbajdzsánban és milyen hatása van az EU-s állásfoglalásoknak. Először is még mindig nincs egy független ö, ö, ügynökség, hírügynökség. Ö, vannak ellenzéki, ellenzéki újságok, a közösségi médiában is vita folyik ezekről a kérdésekről. A nyugatiak azt mondják, hogy látjuk, hogy támogatják a demokráciát, és szükségük van az olajunkra de azt mondják sokan, hogy nem kritizálhatják őket, hiszen valójában támogatják a demokráciát nálunk. Ezek a fő témák az orosz pártiak és a nyugat pártiak között. Aztán a további kérdésekre rátérve a szankciókkal kapcsolatban, hadd mondjam el a következőt. Ha nincsenek szankciók, ha csak továbbra is tárgyalnak velük, ez további elnyomáshoz fog vezetni. Hogyha megnézzük a kormányunkat, hasonlítsák össze, hát e-, egyszerűen a maffió, maffia klánokhoz hasonlíthatóak, és higgyenek az én véleményemben, az én értékelésemben. Szerintem erőpozícióból kell velük beszélni, mert csak akkor fogják önöket tiszteletben tartani. Amikor elfogadnak egy állásfoglalást, és abban elítélik a föllépésüket, és amiben szankciók szerepelnek, akkor igen, akkor majd meg tudják változtatni a helyzetet ezzel a kritikus megközelítéssel. Hozzátennék néhány dolgot ehhez. A szankciók fontosak. Egy konkrét példát említenék, már Leila is említette ezt amikor abba hagyták a kínzást, amikor a nyomozómmal tudtam beszélni, akkor azt mondtam a nyomozónak, nézzen oda, ele vagy utóbb Európa, vagy az Egyesült Államok szankciókat fog bevezetni, és ott lesz a listán. És le, szemébe néztem, és tényleg megijedt, mert meg volt arról győzve, és a többiek is hasonlóan meg voltak győződve arról, hogy a hatalom mindig megvédi őket. De akkor megértették, hogy megváltozhat a helyzet. Úgyhogy van még erre lehetőség. Azerbajdzsán nem olyan, mint a többi volt szovjet köztársaság. Két trend van csak, oroszpártiak és nyugatpártiak, és ebbe a két kategóriába sorolhatók be a pártok. Tehát vagy iszlámbarátok, vagy nyugatbarátok. Hogyha az emberek csalódnak a nyugatban, és Azerbajdzsánra tekintenek, akkor a kőolaj érdekli őket. Így esetleg növelkedhet azoknak a száma, akik ki, csalódnak a nyugatban, de ki kell használniuk ezt a lehetőséget, hiszen fontosak a nyugat barátok, és nem csak Azerbajdzsán számára, hanem a teljes volt szovjet terület számára fontos ez. Nem arról van szó, hogy ez egy specifikus helyzet. Még mindig vannak álmaink a jó kormányzásról, a demokratikus rendszerről, ez még mindig egy álom a mi társadalmunkban. Köszönöm szépen. Garcia Perez asszony itt van velünk, a Európai Külügyi Szolgálat emberi jogi részlegétől szeretne mondani nekünk valamit. Tudjuk, hogy Azerbajdzsán az emberi jogi témában októberben egyeztettek utoljára, úgyhogy ez nem rég volt. Szívesen meghallgatjuk a beszámolóját erről. Köszönöm. Gracias, Presidente. Um... Köszönöm, elnök asszony. A külügyi szolgálat többi tagjának a nevében is beszélni fogok. Én az emberi jogi osztályon dolgozom, ez az első felszólalásom a szakbizottságukban, és ezért köszönöm. Természetesen az EU külügyi politikában nagyon fontos szerepet kapnak a demokratikus értékek, az emberi jogi értékek, az EU globális stratégiájának is fontos részei, és a partnerségi, és konkrétan az azerbajdzsáni eszmecseréknek is fontos témái. Természetesen fontosak ezek az értékek, és ezeket hangsúlyozzuk a kapcsolataink során. Én ezekre nem nyugati, hanem univerzális értékként utalnék. Itt nem arról van szó, hogy a mi értékeinket ráerőltetjük más partnerekre, hanem azt kívánjuk biztosítani, hogy az univerzális értékek, amelyek az ENSZ formán elfogadottak, ezeket tiszteletben tartják. Magaréni asszony, a főképviselő asszony is nagyon jól ismeri, hogy milyen kihívások előtt állnak az emberi jogi aktivisták és a civil társadalom Azerbajdzsában február 29-én találkozott Aliyev elnökkel, Mamadiyev külügyminiszterrel, és a legmagasabb szinten vettette föl az aggályokat, az emberi jogi helyzetet az országban, és enyedi eseteket is bemutatott, ahogy ezt mindig megteszi. Az Európai Unió képviselői Tusk elnök úr, Han biztos úr, Stavros Lambrinidis, az emberi jogi mm, képviselő is mindig foglalkoznak az emberjogi esetekkel, helyzetel és konkrét esetekkel is. Ezt mindig megtesszük, amikor ilyen szintű egyeztetésre kerül sor. Továbbra a részünkről, és a főképviselő Mogherini asszony és nagyon örül annak, hogy itt meg tudtak jelenni az Európai Parlamentben, és részt tudnak venni üléseken. Nagyon szorosan nyomon követtük az esetüket, tudják, minden alkalmat megragadtunk az önök támogatására, és úgy gondolom, hogy együtt ezt sikerült, legalábbis az önök esetében sikerült eredményt elérnünk, és e, nagyon örülünk ennek nagyon sok látogatást tettünk börtönökben, pénzügyi támogatást is felhasználtunk. Más delegációkkal egyeztetünk, akkor említjük az önök esetét, és Sokszor utalunk az önök esetére, amikor például máshol börtönbe látogatunk el, pontosan azért, hogy bebizonyítsuk, hogy kollektíven eredményre tudunk jutni. Nagyra értekeljük a mai tájékoztatást is az ország emberi jogi helyzetéről és az emberi jogi aktivisták helyzetéről Azerbajdzsánban. Az önök esete és más emberi jogi aktivisták esetét szorosan nyomon követi a bakói EU delegáció. emberi jogi aktivisták, újságírók, civil szervezeti, civil társadalmi aktivisták esetében, a konkrét esetekkel foglalkozik a delegáció, és a szomszédos országokkal is egyeztetünk azért, hogy nagyobb legyen az esély a sikernek. És amikor megengedik, akkor börtönökbe is ellátogatunk rendszeresen. Kapcsolatot tartunk a fogvatartottak családtagjaival, és támogatásunkra biztosítjuk őket egész konkrét módon. Természetesen nem csak nyilvánosan, hanem magánnyilatkozatként is felvetjük ezeket a kérdéseket a hatásokkal, mert néha úgy gondoljuk, hogyha nem nyilvános egy nyilatkozat, annak nagyobb a hatása. Természetesen az emberi jogi aktivisták védelmére vonatkozóan iránymutatásokat is kidolgoztunk. Tudjuk, hogy a két oldalú kapcsolatunk most elég kritikus időszakát éli Azerbajdzsánnal, de néhány pozitív fejleményt is látunk, például néhány eh, emberjogi aktivista szabadon bocsátása. Tudjuk, hogy eh, vannak itt feltételes módon bocsátottak szabadon, és sok tiltás érvényes sok esetben. Indike Maliev, Akadies Maliova eseteire gondolok. Természetesen továbbra is eh, ösztönözzük, hogy a hatóságok hasonló lépéseket tegyenek, illetve hogy a megszorító intézkedéseket oldják föl. Ahogy valószínűleg tudják, az azerbajdzsáni partner, parlament és az Európai Parlament is együttműködik, konstruktív látogatást tett az Európai Parlament delegációja Bakkuba, szeptember 19-21-e között. 2012 óta ez volt az első parlamenti látogatás, ezt is pozitív elemnek látjuk a együttműködésben. EU és Azerbajdzsán október 12-én, 13-án a igazság, jogalkotás és demokrácia témájában egy nyilatkozatot tett, közös nyilatkozatot tett. Ez egy két és fél éves szünetet követően történt meg és ez is alkalmat biztosított arra, hogy az hatóságokkal közöljük a véleményünket. Bizonyára azt is tudják, hogy az Európa Tanács november 14-én mandátumot adott az Európai Tanács a tárgyalások folytatására a tagállamok és az Európai Unió nevében a külügyi szolgálat számára. Partnerségi témákkal foglalkozunk ennek a munkának a keretében. Folytatjuk a munkát az új megállapodásról, támogatást kapunk a tagállamoktól is ebben. Egy keretet kívánunk kidolgozni, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy az emberi jogi helyzet javuljon az országban. A mandátumot, amit megkaptuk, már is igen, Bamadov esetében hallgattuk a hangunkat november 19-én. Ez is bizonyítja, hogy ez nem a tárgyalási mandátumtól fog függeni, hogy esetleg leállnánk az emberi jogi kérdésekkel pont ellenkezőleg. A nagyon az elvárások a partnerségi témákban. Továbbra is emlékeztetjük Azerbajdzsánt arra, hogy egy jól működő demokrácia mögött megfelelő szervezet áll, megfelelő egyensúlyi helyzetek, és ez rendkívül fontos az ország jövője számára. Végül annyit szeretnék mondani, hogy eh, idézem a főképviselőt, egy eh, sajtótájékoztatón mondta ez, az azerbajdzsáni külügyminiszteri tárgyalás követően februárban egy eh, nyitott társ, társadalom biztosítja a leginkább a hosszantartó prosperitást és stabilitást. Köszönöm szépen, Peres asszony! Jónusz asszony szeretne valamit mondani, tessék. Спасибо большое. Это абсолютно точно. Открытое общество – это гарантия стабильности. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a stabilitás alapköve a nyitott társadalom és a demokrácia. Az is elhangzott, hogy az igazságosság rendkívül fontos, valamint a szabadság rendkívül fontos, csak hogy ez nálunk nincs meg, és a közeli jövőben nem is lesz meg. Említette az imént, hogy voltak pozitív változások, hogy bizonyos politikai foglyokat elengedtek. Ez így igaz, 16 személy ellen ejtették a vádakat, őket most már kiengedtek, de azért azt ne feledjük el, hogy 78 emberből csak 16-ot engedtek el, ez történt az elmúlt évben, elmúlt másfél évben. Maga az eredmény pozitív, de azért én ezt nem nevezném pozitív változásnak, pozitív tendenciának. Beszéltünk Ilgár Mamadovról ön is, és én is a prezentációmban. Ő 2013. február 4-e óta börtönben van, és amikor lejár a büntetése, akkor sem fogják elengedni. Számos példát láttunk már erre. Egészen biztosan mondom, hogy az utolsó pillanatban találnak ellene valami más vádat. Mert ez történik mindig, ezt mutatja a történelem. November 18-án a legutolsó ülésen az Európa Tanács titkára, főtitkára, illetve az Európai Unió is elmondta a véleményét, és utána a legfelsőbb bíró azt az utasítást kapta az elnöktől, hogy ne engedje el Ilgár Mamadovot. Tehát önök azt hiszik, hogy játékszabályok alapján folyik a játék, de ez nem így van nálunk, ez nem így van. Nálunk senki sem tartja be a szabályokat, nálunk mindenki olyan papírt ír alá, amilyet akar. Nálunk mindenki bármit megígérhet, és bármilyen szép szavakat mondhat önöknek, de utána becsukják az ajtót, és nem az történik. Tehát például valóban kérhetik azt, hogy börtönben meglátogathassanak valakit, akit például megkínoztak több esetben, és hát szinte a halálán van. Lehet ilyesmit kérni, lehet ilyesmit kérni. Én Teli Zabergedáre ügyére gondolok egyébként, hogyha ezekre az esetekre odafigyelünk, akkor azok az emberek, akik tulajdonképpen semmilyen vallási csoporthoz sem tartoznak, és világéletet élnek, azok is hiába harcolnak, hiába harcolnak a szabadságért. Természetesen fontos, hogy megmutassuk a fiatal generációknak, hogy itt van a nyugat, és hogy a nyugatot nem csak a mi olajunk érdekli, mint ahogy az el is hangzott a mai napon, hanem a nyugatot tényleg az érdekli, hogy prosperitás, demokrácia és szabadság legyen a mi országunkban. Mi a férjemmel szerencsések voltunk, és elmenekülhettünk, de nem mindenki van ilyen szerencsés helyzetben, mint mi. Köszönöm szépen, García Pérez elég egyetemű üzenetet kapott az Európai Külügyi Szolgálattal együtt. Meg vagyok győződve arról, hogy az emberi jogi téma az, ahol rendkívül aktívak, és határozottan lépnek fel az azerbajcsáni helyzet tekintetében és a negatív fejlemények miatt. Leila és Jonas, várjuk Önöket újra hamarosan Brüsszelben. Köszönöm, hogy eljöttek. Vamos a seguir. Folytatjuk az ülést. Miközben elköszönünk Yunus asszonytól és Yunus úrtól. Tovább kell, hogy lépjünk, mert már így is eléggé el vagyunk maradva a napirend, tervezett rendtől. Basir úr jelentésére térünk most át. Hontalanság Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában. Először is megadom a szót Básér úrnak, de nem tudom, mert mindenki itt van az ajtóban, lehet, hogy egy kicsit várnunk kell. Tudniuk kell, hogy a módosító indítványok leadásának a határideje december 8-a 12 óra. A jelentéshez a Fejlesztési Szakbizottság véleményt ír úr, öné a szó. Köszönöm. Thank you, Chair. Firstly, I would like to... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy megadadott a lehetőség, hogy Dél-Kelet-Ázsia hontalan népeinek a kérdését napirendre tűzhetük. Ez nagyon komoly emberi jogi probléma, és most végre megadatik a lehetőség, hogy részletesen beszéljünk erről az elkövetkezendő hetekben alapvető jog az állampolgársághoz való jog, és mi tulajdonképpen ezt teljesen egyértelműnek vesszük, már egyértelmű, egyértelműnek vettük az elmúlt évtizedekben, de nagyon sok ember számára ez csak álom, távoli álom. A helyzet rendkívül súlyos, éppen ezért fel kell lépnünk ez ellen a probléma ellen néhány nappal ezelőtt Myanmarból újabb szomorú híreket kaptunk, ugyanis az ENSZ szakértői azt állapították meg, hogy a rendszer képviselői egyenesen etnikai tisztogatást végeznek, és a rohingyák élete semmilyen módon nem javul, minden nap 24 órában és minden évben 365 napban dolgoznak, és semmi reményük nincs arra, hogy állampolgársághoz jussanak. Na most az ilyen események mindenki számára sokkolóak. Azért erre a régióra koncentráltam, és a rohingyák kérdésére koncentráltam, mert ők nem csak egyszerűen egy csoport, a hontalanok csoportja közül, hanem igen jelentős részét adják a világ hontalanjainak, ráadásul valószínűleg őket éri az egyik legnagyobb emberi jogsértés. A biháriak esete pedig rendkívül érdekes eset, mert itt bizonyos kérdések megoldódtak méghozzá jogi úton, de sajnálatos módon ezt nem feltétlenül hajtják végre, úgyhogy itt egyfajta szürke régió jött létre, tehát még itt is megvannak az állampolgársági problémák, az embereket kihasználják és diszkriminálják. A nemek közötti megkülönböztetés, a bürokratikus terhek tovább nehezítik a hontalanok helyzetét. Mint ahogy az imént elmondtam, nagyon sok támadás éri őket, rengeteg hontalan embert egyszerűen megölnek, és egyébként is olyan adminisztratív és jogi problémákkal kell szembenézniük, amely rendkívül megnehezíti az életüket. Nem tudnak megfelelőképpen házasságot kötni, nem férnek hozzá az oktatás és az egészségügyi szolgáltatásokhoz, Éppen ezért úgy gondolom, hogy a nemzetközi szervezeteknek nagyobb segítséget kellene nyújtani abban, hogy a hontalan személyek állampolgársághoz jussanak. El kellene gondolkodnunk, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak, hogy a régióban lakó közösségek és országok milyen megoldásokat tudnának kidolgozni. Az Európai Unió szerepét is meg kell vizsgálni, hogy milyen programokat finanszírozunk, és hogy ezek milyen eredményességgel jártak. Egyébként jó gyakorlatokat is feltártam, például Indonéziából, Kambodzsából és Vietnámból. Fontos, hogy keményen lépjünk fel az emberi jogsértés ellen, ugyanakkor pozitívan elismerjük azokat az eseteket, ahol javult a helyzet. Várjuk a DEVE véleményét, és nagyon örülök annak, hogy a kollégák ugyanarra a földrezi területre koncentrálnak a véleményükben, mint amire én is. Úgy gondolom, hogy az egyes személyek jogi helyzete és az általános fejlesztés egymással összefüggő kérdések. És köszönöm a devés kollégáknak, hogy felvetették ezt a kérdéskört. Úgy gondolom, hogy a legjobb ajánlásukat fel tudom majd venni a szövegbe. A módosítók bejutási határideje december 8-a. Ezután az árnyékjelentéstevőkkel összeülök majd annak érdekében, hogy kompromisszumos javaslatokat tudjunk kidolgozni. Várom a megjegyzéseket és a közös munkát. Köszönöm szépen. Basír. Köszönöm szépen Basír úr, néppárti frakció nevében. Nincs itt Preda úr, úgyhogy gondolom, hogy Manescu asszony fog hozzászólni. Tessék. Köszönöm. Very much, chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném tomácsolni Preda úr elnézését sajnos nem tud részt venni ezen a nagyon fontos megbeszélésen dél- és ázsiai hontalan személyek. Köszönetet mond az előadó munkájáért, és azért, hogy jó az egyensúly az első tervezett szövegben. A probléma nagyon komplex, heterogén, és sokszor úgy szoktunk erről beszélni, mint elfelejtett emberi jogokról. Többféle emberről van szó, többféle ok miatt merül föl a hontalanság, és épp ezért többféle megoldásra is van szükség. Üdvözöljük az EU szintű intézkedéseket a akciótervbe, emberi jogi cselekvési tervbe 2000 15, 2019-es emberi jogi és demokráciai cselekvési tervbe bekerült a hontalanság kérdése, de az UNCHCR is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és vállalásának a részesévé tette. A hontalanság még mindig nem kap megfelelő nemzetközi figyelmet, annak ellenére, hogy globálisan és regionálisan súlyos hatásai vannak, ahogy Basirú is említette. Továbbra is nemzeti vagy helyi kérdésnek tekintik ezt. Részben ez igaz is, de hogyha globálisan foglalkozunk a kérdéssel, csak akkor remélhetjük azt, hogy konkrét eredményeket érünk el. Őszintén kell, hogy fogalmazunk. Sajnálatos módon sok hontalan személy esete nem kelti fel a nemzetközi figyelmet, mint súlyos emberi jogi jogsértésre. Hogyan lehet mindezt kommunikálni? Egyetértek az előadóval, hogy az EU-nak átfogó megközelítésre van szüksége. A mikor a tartalomról beszélünk, akkor korlátozott számú prioritást kell, hogy felállítsunk, és meg kell, hogy különböztessük a sürgős helyzeteket és a hosszú távú intézkedéseket. Néhány témát fogok említeni, amelyeket Préda úr majd módosítani fogalmában formában meg is fog fogalmazni. Amikor sürgős humanitárius válság merül fel, mint a rohingyák esetében, az EU-nak mindent meg kell tennie azért, hogy nemzetközi és regionális szinten felvesse a kérdést. És nyilvános nyilatkozatokat is kell, hogy tegyünk, illetve kétoldalú vállásokat is kell, hogy tegyünk az érdekelt országgal. A közép és hosszú távú megközelítés tekintetében azért, hogy megfelelő cselekvéseket alakítsunk ki, pontosan meg kell, hogy értsük a problémát egy, a különböző országokban, és az eltérő okokat is. Néha egyszerűen adminisztratív kapacitási hiány azok. Máskor pedig lehet, hogy diszkriminatív állampolitika áll az okok hátterében. Az emberjogi eszközöket kell, hogy használja az EU, például arra, hogy támogassa azokat az embereket, akik harcolnak a jogaikért, a diszkriminatív törvények változtatásáért, diszkriminatív gyakorlatok változtatásáért kell, hogyha harcoljunk, segítenünk kell a kapacitásépítést, ha erre van szükség az adott országban. EU iránymutatásokat is ki kell, hogy dolgozzunk a hontalanság kérdéséről. Emberi jogi, fontos emberi jogi szereplő az EU, ezért föl kell, hogy hívjuk a figyelmet nemzetközi szinten is a témára. Például az UNHCR kampányban aktívabban részt kell, hogy vegyünk. És amikor a nemzetközi agentára felkerül a téma, akkor más globális kérdésekkel is foglalkozhatunk. Szegénység felszámolása, 2030-as agenda megvalósítása, gyermekjogok védelme, illegális migráció és emberkereskedelem. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szajer Posztén szó. Tack Ja, först och främst skulle jag vilja tacka för en mycket bra rapport som både spänner över flera viktiga områden. Kiváló a kapcsolat eh, ezen a területen, nagyon fontos témákkal foglalkozunk, de ugyanakkor sok olyan téma van, amit nem említünk. Feministaként szeretnék most eh, hozzászólni ehhez a kérdéshez. Néhány kérdőjel azért még fönnmarad, és azt szeretném, hogyha részletesebben foglalkozna a jelentés ezekkel a témákkal először is. Ismerni kéne, hogy milyen mértékű ez a jelenség a hontalanság kérdése. Javítani kell minőségi és mennyiségi szempontból is rendelkezésre álló adatokat. ezt fontos célnak határoznám meg, majd erről még tudunk beszélni a jövőben is. Mindenképpen szükség van pontosabb adatokra, ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen csoportokra van szó, hány személyt érint mindez, hány nő, hány férfi, hány gyerek van közöttük. Továbbá részletes, részletes elemzést kell készíteni a hontalanságról. Pontosan mit jelent? Konkrétan mit jelent, ha valaki hontalan? Főleg, ha megkülönböztetjük, hogy esetleg nőkről vagy gyerekekről van szó, akkor mit jelent ez? Sok kiskorú már hontalanként születik meg. És ez az egyik oka annak, hogy ilyen nagy számban élnek még mindig hontalanok a világban. Tehát többféle oka van annak, hogy valaki miért lett hontalan, vagy miért születik hontalannak. Az Európai Unió nyomon fogja követni azoknak a helyzetét is, akik állampolgárságot szereznek. Aztán foglalkozunk a diszkriminatív intézkedésekre. Brunei, Malajzia, olyan országok, ahol az állampolgársági jogokhoz egyszerűen nem férnek hozzá a hontalanok. Például a nőket nem tekintik teljes jogú személynek, ami abszolút elfogadhatatlan. Még egyszer mondom, hogy pontosabban kell fogalmaznunk ezekről a témákról a jelentésben. Vannak egyéb témák is, amiket szeretnék említeni. Például nincs egy pontos cselekvési keret az Európai Unió szintjén a hontalanság kérdéséről. Emlékeztetni kéne arra, hogy szükség van egy ilyen cselekvési keretre, pontosan azért, hogy jobban tudjunk foglalkozni ezzel a problémával, és jobban tudjunk dolgozni a problémák megoldásán a helyzet folyamatosan romlik, ezért fontos megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk segíteni ezeknek az embereknek. Muy bien, muchas gracias. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Bársér úr most szeretne beszélni, vagy inkább hallgassuk meg először a bizottságot és az LKS-t e is, vagy most szeretne beszélni? Rendben. Akkor először megadom a szót újra Garcia Perez asszonynak. Köszönöm. Um, Nagyon röviden, mert tudom, hogy kevés időnk van, tehát megvan a kerete annak, ahogy a hontalansággal foglalkozunk, ez 2015-ben jött létre az UNHCR kampányával egy időben, megvan a 12 prioritásunk, és ezen a rendszeren belül dolgozunk tehát a hontalanság kapcsán. Itt valósulnak meg a hivatalos látogatások, a tárgyalások, és így ezen a kereten belül találkozunk a helyi hatóságok képviselőivel is, és természetesen arra ösztönöz, ösztönzünk minden tárgyalásokon résztvevőt, hogy magukkal a hontalan közösségekkel, vagy az ő képviselőkkel is találkozzon. Szeretnék utalni a múlt heti Myanmári utazásunkra. Már nagyon rég kialakítottuk ezt a dátumot, hogy az EU és Myanmar között egy emberi jogi párbeszédet tudjunk megvalósítani, és a rohingyák ügye nagyon fontos helyet foglalt el a tárgyalásokban. Minden egyes nagyon magas szintű hatósággal is beszéltünk, mindenképpen kértük, hogy a rohingyák által lakott terület északi részeire megfelelő legyen a humanitárius hozzáférés és segítségnyújtás. Köszönöm szépen, Szára Rinaldi asszony, aki a vezetője az a igazgatóságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, röviden én is szeretnék hozzászólni. Először is azt említeném, hogy a bizottság és az LKS e számára a hontalanság nem egy elfeledett emberi jog. Specifikus programjaink foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A humanitárius támogatás például, bilaterális, regionális együttműködési programok, és a EIDHR keretében is specifikus programokat állítottunk fel Például a helyi civil társadalmi szervezeteket támogatjuk, azért, hogy mérjék föl és javítsák a hontalanok helyzetét, a rohingyáik és más hontalanok helyzetét. Egyébként ez a szervezet 2015-re specifikus célokat dolgozott ki a migránsok jogaira vonatkozóan, de konkrét intézkedések és célok szerepelnek ebben a programban a hontalanok jogaival kapcsolatban is. Úgyhogy vannak ilyen specifikus programjaik. De egyébként, ahogy a jelentésben szerepel, mi is látjuk, hogy a programjainkban mindenhol szerepeltetni kell a hontalanok kérdés, kérdését. Nem úgy tekintjük ezt, mint egy önálló téma, hanem mindig a fejlesztési együttműködés keretében tekintjük, vagy kezeljük ezt, aztán a sérülékeny csoportok gyerekekkel kapcsolatos témákba is befoglaljuk ezt, tehát szeretnénk azt, hogy szélesebb körben is a jogalapú fejlesztési támogatások kérdéskörébe bevonni a hontalanok kérdését. Az adatok kérdése, amit felvetettek, nagyon fontos valóban, hogy korrekten tudjuk kezelni a helyzetet, korrekten tudjunk föllépni, és lássuk, hogy milyen a hatása mindenek, úgyhogy lebontott részletes adatokra van szükség. Vannak konkrét csoportok, amelyekkel foglalkozunk, és nemek szerint is szükség van az adatokra. Köszönöm szépen. Köszönöm, Básér úr, kérem zárja le ezt a vitát. Uh, Nagyon szeretnék köszönetet mondani az itt hozzászólóknak, az árnyékelőadóknak, a hölgynek, aki Preda urat képviselte a mai napon, és remélem, hogy együtt tudunk majd működni, remélem, hogy minden információt meg tudok adni, amit kérdeztek, a különböző gyermekekre, illetve a nemek közötti megkülönböztetésre vonatkozó problematikában, is. ez után reméljük, hogy tényleg létre tudjuk majd hozni a megfelelő jelentést. A bizottsággal is szeretnék együttműködni, és a múlt heti Miámári látogatással kapcsolatban lehet, hogy lesznek majd még kérdéseim, hogy pontosan ismerhessük a helyzetet, hogy a legutóbbi napra kész információ is rendelkezésünkre álljon a jelentés kidolgozásában. Köszönöm. Okay. Köszönöm szépen. Még egyszer mondanám, hogy módosító hatá- indítványok hat- benyújtásának a határideje december 8. Az Emberi Jogi Albizottságban január 25-én szavazunk. Köszönöm szépen, illetve tárgyaljuk meg a módosítót. Köszönöm, és áttérünk a következő napi rendi pontra. Bueno, vamos con nuestro último. Térjünk át az utolsó napi rendi pontra. Két meghívónk van, Szára Bugazal és Szemafai Szebuddal. November 29-e a Nemzetközi Emberjogi akti- női aktivistáknak a napja. Francia, francia az szerepel, hogy a férfiak jogainak a védelme, de nem erről van szó, emberjogi aktivistákról van szó, és valóban itt a, föl akarjuk hívni a figyelmet azokra a női aktivistákra, akik az emberi jogokért küzdenek, vannak a nők, női aktivisták esetében a férfiakéhez hasonló problémák is, de hát vannak pont azért, mert nők specifikus problémáik is. Erről a témáról úgy beszélünk most, hogy meghívtunk fontos ismert, közismert aktivistákat, Bugazán asszonyt, ő író, aktivista, alapító tagja a Sautarayes közösségnek, majd, majd, majd ő elmondja pontosan, Sautanisma. Beirutból érkezett a szervezette jogi női aktivistákkal dolgozik. És Száma Fayez asszony Palesztinából érkezett, a nemek köz egyenjogúságért küzd, egy független szervezet keretében. Úgyhogy ez is lesz a hozzászólás sorrendje, és 10 percben megadom a szót Szartani nem, Szára Abu Gázai asszonynak. Én vagyok a regionális koordinátora a női emberi jogi aktivistáknak Észak-Afrikában. Változott ez a koalíció, hiszen változott a helyzet a régióban. A női emberi jogi aktivistaként támogatnunk, védenünk kell egymást, egy változó és egyre erőszakosabb társadalmi körülmények között, amelyekben élünk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak minket ma, és köszönjük szépen, hogy meghallgatnak minket. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontosak az emberi jogi kérdések, és én hiszem abban, hiszek abban, hogy közösek ezek az érdekeink. Egyiptommal kezdeném, ahol gyakorlatilag a közjogi szférából, a közszférából kiszorították a női aktivistákat célzottan, elszigetelték őket a világ többi részétől, erre inkább Egyiptomban egyre inkább diszkriminálják ezeket a nőket, pont az a, miatt a munka miatt, amit végeznek. A koalíció részéről úgy gondoljuk, hogy ez egy félelmetes jelenség, mert amikor Egyiptomban megszegélyik az emberjogi női aktivisták jogait, akkor mi tudjuk, hogy a többi ország ezt le fogja másolni a régiónkban. És így izoláltak leszünk, és nem fogjuk tudni, nem fog tudni ellenállni az állami elnyomásnak, de akár csak a családi, a közösségi vagy nem állami mm, szereplők által gyakorolt nyomásnak is. Az, ami Egyiptomban történik, azért nagyon fontos, mert ez egy modellt alakít ki, állami fellépés tekintetében, a teljes régió tekintetében, ha nem tudunk föllépni ellene. Ahogy tudják, remélem, hogy tudják. Egyiptomban bevezettek egy törvényt, amely korlátozza a civil szervezetek munkáját. De a törvényt még nem fogadták el, hamarosan el fogják fogadni, de csak a helyi, nem csak a helyi civil szervezetek munkáját korlátozza, hanem erősen korlátozza a nemzetközi szervezeteket is, akik Egyiptomban a helyszínen dolgoznak. Amikor egy törvény átmegy és korlátozza a civil szervezetek munkáját, hát akkor eh, hogy tud dolgozni, hogy tudnak dolgozni majd, hogy tudják majd ellátni a feladatukat, és hogy tudnak elszámoltatást kérni a kormány részéről ezek a szervezetek. Nemrég eh, egy eh, másik szervezetben dolgozó kollégám, aki a erőszakos cselekmények ellen fellépő szervezetnél dolgozik, megtiltották, hogy utazzon, hogy külföldre távozzon. Egy másik személy szintén a hontalan személyekkel foglalkozott, ő is letiltották a az utazásról, és nem csak, hogy megtiltották, hogy utazon, hanem befagyasztották a vagyonát, a vállalkozásnak a vagyonát is. És ezt követően egy másik személy, aki a kínzással és a kínzás áldozatainak a rehabilitáción dolgozik, az elmúlt két heti, hét eseményéről számolok be, őt se engedik utazni, annélkül, hogy bármilyen magyarázatot vagy indoklást adna erre a kormány, hogy ezeket a nőket miért nem engedi ki az országból, miért nem utazhatnak. A koalíció szintén megvizsgáltuk a tag, tagjainkat, és gyakorlatilag a kormányokat éppen, hogy támogatni, vagy ösztönözni kéne arra, hogy egy nemzeti stratégiai egyezményt írjanak alá, azért, hogy harcoljanak a nők elleni erőszakért. Tehát egyrészt a, támogatják a kormányt egy nemzeti tervben, amely az összes nő, az összes lány életét érinti Egyiptomban, de most az ő feladatukat korlátozzák, még csak nem is követhetik nyomon a kormány részéről a cselekvési terv végrehajtását, ami fontos a tekintetben, hogy a kormány hogy kezeli a női kérdéseket, és hogyan lép fel a nők elleni erőszakos cselekmények esetén. Ezt szeretem volna egyrészt elmondani, másrészt pedig meg kell, hogy értsük, hogy amikor ezekkel a nőkkel foglalkozunk itt, nem csak a kormány tiltja meg, hogy utazzanak, és nem csak arról van szó, hogy hogy lép fel a kormány, és mi hogy lépjünk fel a kormányjal szemben, hanem egy olyan területen mozgunk, ami teljesen korlátozza a nők fellépésnek a lehetőségét. A Nemzeti TV-ben például kampányt folytatnak ezen nők ellen. A tévében beszélnek róluk, de nem a munkájukról beszélnek, nem olyan esetekről beszélnek, amelyeket követnek, vagy olyan reformokról beszélnek, amelyekért dolgoznak, hanem magántelefon hívásokat adnak közé, és demonizálják ezeket a nőket. Azt az üzenetet teszi közé, hogyha nőként valaki a közférában szerepel, akkor az egy rossz szerep, és elítélik ezeket a nőket. Koalicikont és emberi jogi aktivistaként ebben a régióban mi úgy éljük, ítéljük meg, hogy a emberi jogi helyzet és a női emberi jogi aktivisták védelme szempontjából modellértékű az, ami Egyiptomban történik. Ha elfogadjuk azt, hogy az emberi jogokat korlátozzák, illetve hogy erről egyáltalán tárgyalni kell, az azt jelenti, hogy a többi országban is ez fog bekövetkezni. Hogyha az egyik legfontosabb témáról tárgyalunk például a jogállamiságról, emberi jogokról. Hogyha működik egy közösség, akkor ezek a legfontosabb kérdések. Úgyhogy támogatást keresünk. Úgy gondoljuk, hogy az emberi jogi kérdések és a közférában fölépő nők kérdése nem tárgyalási alap, hogyha arról beszélünk, hogy a nők részt vehetnek-e a közférában, hogy milyen jogaik vannak, hát akkor egyáltalán miről tárgyalunk? Mindezt azért mondom el, és azért koncentrálok Egyiptomra, mert sajnálatos módon a koalíció egyiptomi tagjai, és azok az esetek, amelyeket említettem, nem is tudnak itt jelen lenni ma. Régiós szinten dolgozom, és én kell, hogy közöljem ezeket az üzeneteket, hiszen nem utazhatnak, megtiltották, hogy utazzanak. És hogyha olyan bátrak lennének, hogy eljönnek, akkor olyan sok fenyegetésnek tennék ki magukat, és biztos, hogy büntetnék őket olyan egyiptomiak, akik már voltak Európában egy idő, ideig, ők se szólalhatnak fel ezen jogok érdekében. Úgyhogy meg kell törnie a hallgatás jegét. Vannak sikertörténetek is természetesen a régiónkban, és van, ami alapján reményteliek lehetünk, és fontos, hogy több ilyen sikertörténet legyen. Azt is szeretném elmondani, hogy egy olyan régióról van szó, ahol Egyiptom határozza meg a hangvételt az emberi jogok kérdésében, a tárgyalások szintjén, a nők részvételben a női jogok vagy emberi jogok védelme területén. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy több köznyilatkozat legyen, ami elítéli azt, ami Egyiptomban történik továbbá. Reflektorfénybe kell állítani ezt az új törvényt, ami hát remélhetőleg nem fognak elfogadni, hogy valamilyen módon meg lehet akadályozni ennek az elfogadását. Továbbá tudjuk, hogy az EU nagyon sok látogatást tesz a régióba, ez fontos és tényleg a elszigeteltséget megtöri. Amikor delegációk, csoportok érkeznek, csoportok érkeznek az EU intézmények részéről, akkor fontos, hogy találkozzanak a női emberi jogi aktivistákkal, hogy megismerjék jobban a munkájukat. Ismerjék el a munkájukat, üdvözöljék a munkájukat. Nagyon sok aktivistánk nem utazhat, de ennek ellenére azért sok olyan módja van, hogy elismerjük a munkájukat, én magam 5-6-7 ilyen lehetőséget fel tudnék sorolni, hogy hogy lehetne elismerni ezen nők munkáját. Fontos számunkra az is, hogy Egyiptom most nem jól teljesít gazdaságilag. Sose szabad elfelejteni, hogy az emberi jogi kérdések alap kiinduló feltételei kell, hogy legyenek bármiféle támogatásnak, mert fontos a jó kormányzás, fontos a kultúraépítés. Végül fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy legyen kezdeményezés globális szinten, vagy Európába kiindulva, amikor a női emberi jogi aktivisták helyzetét fölveszik a napirendre, hiszen a régióban ezekről az állásfoglalásokról, mechanizmusokról beszélünk, de ez mivel ez nem globális téma, ezért úgy tekintenek ránk, mint a marslakokra. Pedig fontos, hogy vízhangra találjon a, a mi szavunk. Még egy fontos dolog, amit még egy fontos üzenetet szeretnék megosztani önökkel. Vannak olyan esetek, én Egyiptomról beszéltem, vannak nagyon jól ismert esetek, vannak olyan esetek, vannak olyan személyek, akik nemzetközi szintű elismerést kaptak, de ez az elismerés sem védi őket. Aki regionális szinten dolgozik, a figyelme kell venni, hogy vannak a, ott vannak a fiatalok, a kevésbé a munkába kevésbé bekapcsolódott személyek, az elhanyagoltabb területen dolgozó emberek, és azt mondjuk neki, hogy dolgozzon az emberi jogokért, majd én megvédem őket. Egyszerűen ez így nem működik, egyszerűen ez egy rossz példa, és mi nők, akik sok munkát teszünk, ugyanakkor vissza kell, hogy tekintsük a konfliktusos magánszféra területére. Ezzel szerettem volna lezárni. Ez egy olyan kérdés, amit mindenki meg kell, hogy értsen végig kell gondoljuk, hogy mit tehetünk, sok mindent tehetünk, de ne felejtsük el, hogy még a szimbolikus esetek, a szimbolikus személyek is célzottak, büntetik őket. Hát akkor mi történik velünk, a többiekkel? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Muchísimas gracias. Eh, ahora tiene la palabra. Nagyon szépen köszönöm. Átadom a szót akkor Szama Fajez asszonynak. Jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget nyújtottak arra, hogy itt lehetek a mai napon. A Human Studies Center vezetője vagyok Palesztinában. Ez egy emberi jogi intézet, amely Jeruzsálemben dolgozik, de a gázai övezetben is vannak testvérszervezeteink. Emberi jogokkal, nők jogaival foglalkozom tulajdonképpen már a 70-es évek vége óta, úgyhogy elég nagy tapasztalatom van Palesztinában az emberi jogvédelem területén. A palesztin nők tulajdonképpen mindig is szervezettek voltak bizonyos szinten, hogy politikai jogaikat, társadalmi jogaikat megvédhessék, sőt ez már a 30-as évektől elindult, még a megszállás után és a 48-as háború előtt. Aztán a megszállás évei alatt megint csak aktivizálták magukat a palesztin nők, hogy fellépjenek a megszállás ellen, és igen befolyásos szerepet játszottak, különösen az első antifáda idején, ami ugye még a békés antifáda volt de sajnálatos módon ezután és az oszlói megállapodás után és a palesztin hatóság felállítása után egyszerűen kizáródtak ezek az emberek a magas politikai körökből, a palesztin hatóság nem akart velük kapcsolatot tartani, és egy nagyon komoly patriarchális társadalomba süllyedtünk vissza, amely próbálta távol tartani a nőket a fontosabb posztoktól. És megint csak el kellett, hogy kezdődjön a harc a nők jogainak védelmére, ugyanis ugyanazok a törvények jelentek meg, amelyek a 76-os, amelyek a 67-es háború előtt illetve az egyiptomi törvények, amelyek nagyon komoly diszkriminációt engednek meg, sőt írnak elő a nők ellen. Egyiptomban, Jordániában is ez volt jellemző. mind a gazai övezetben, mind pedig Cisjordániában. És ez még nem a történet vége, ugyanis küzdeni kellett a jogainkért, és azt, hogy 20%-os kvótát lehessen megállapítani. Nagyon keményen harcoltunk ennek a kvótának a betartásáért, de megint csak problémákba ütköztünk a gázai övezet, illetve a cisziordániai terület kapcsán, ugyanis egyszerűen nem tartották meg Palesztinában a választásokat, tehát hiába 20%, 20%-os női kvóta, hogyha nem tartanak választásokat, akkor a nők nem tudnak bekerülni a vezető testületekbe. Egyébként ezzel párhuzamosan próbáltuk a 20%-ot 30%-ra emelni. Rendkívül nehéz volt tehát a palesztin nők helyzete. Az izraeli hatóságok úgy tekintenek a női jogvédőkre, mint egyfajta veszélyre Izrael biztonsága kapcsán, ezért ezeket a nőket általában házi őrizetre ítélték, vagy pedig megtiltották nekik, hogy elhagyják az országot. Két másik kollégát is szeretünk volna meghívni a gázai övezetből, de tőlük a jordániai, illetve az izraeli oldalról megtagadták az utazási dokumentumokat, tehát ők nem tudtak eljönni. Én a Tel Avivi repülőtéren, amikor felszálltam a repülőre, és Barcelonába utaztam, két és fél órát kellett várakoznom, a laptopomat is elkobozták és átvizsgálták, ezért úgy döntöttem, hogy nem megyek vissza Tel Avivbe, hanem Barcelonából egyenesen idejövök Brüsszelbe, hogy ne kelljen megint átmennem ezen a szörnyű biztonsági ellenőrzésen. A palesztin nőket tehát nagyon sok veszély fenyegeti, rengeteg történetet tudnék elmesélni olyanokról, akiknek elvették a házát, akik utcára kerültek, akik hónapokig éltek a gyermekeikkel az utcán, akiknek úgy kell élniük, hogy egyszerűen nincs egy fürdőszobajuk, nincs egy WC-jük, nincsen magánéletük, és rengeteg ember van ilyen helyzetben. A másik dolog, amit szeretnék elmondani Cisjordániáról, az az, hogy hogy az oszlói megállapodás után ugye az A, B, C zónára osztották fel a területet, Palesztina volt az A zóna, a B zónában nem a biztonságért voltak felelősek, csak adminisztratív igazgatás folyt, és a C tartozott Palesztinához. A C zónában igen hagyományőrző társadalomért, ahol a nőknek és a leányoknak elég kevés joguk volt. Regeteg történetet tudnék elmondani, hogy a telepeken bántották őket, erőszakos cselekmények áldozatai lettek, és ezeknek a nőknek és leányoknak a férfi családtagjai nem is szerették, hogyha ezek a nők egyáltalán elhagyják például azt a falut, ahol laknak. Ezeknek a nőknek nincs hozzáférésük a munkaerőpiachoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A jeruzsálemi fal olyan helyzetet hozott létre, amely a palesztin nőket igen nehéz helyzetbe hozza, abban az esetben, hogyha Cisjordániából származnak és Jeruzsálembe házasodtak, vagy fordítva, mert akkor egyszerűen választaniuk kell, hogy hol fognak élni, mikor a családjuk egyik része Cisjordániában van, a másik fele pedig Jeruzsálemben. És ebben az esetben nagyon komoly probléma az is, hogy a nők nem kapnak segítséget a családjuktól, hogyha például agresszió áldozatai lesznek, mert el vannak vágva a családjuktól. és amikor például egy nő elveszíti a férjét, akkor hirtelen ő lesz a kenyérkereső, vagy neki kellene kenyérkeresővé válnia, pedig nem ez a hagyományos szerep egy nőnek, és egyszerűen nincsenek erre felkészülve. Minden egyes olyan napon, amikor a nők jogaiért harcolunk, akkor az izraeliek megtámadnak minket, én magam is két évvel ezelőtt egy március 8-i nőnapi tüntetés után kórházba kerültem, könygázzal támadnak ránk, gumilövedékekkel lőnek ránk. A palesztin hatóság egyezményét egyszerűen nem tudjuk elfogadni. Mi, feministák, próbálunk a palesztin hatóságra nyomást gyakorolni, de nincsen olyan jogalkotói egység a Cisziordánia megosztottság miatt, amelyhez fordulhatnánk. Tehát a gázai övezet és a cisziordániai megosztottság miatt egyszerűen nem is tudunk kihez fordulni. Jeruzsálemben egy nagyon komoly problémát is el kell mondanom, ez az, hogy rengeteg gyermeket tartóztatnak le, illetve házi őrizetre ítélnek. Ez az anyák számára rendkívül nehéz, Például mi történik akkor, amikor egy gyermeket házi őrizetre ítélnek, és az anyának alá kell írnia egy papírt, amivel elkötelezi magát, hogy nem engedi ki a saját gyermekét, tehát az a kedves anyuka szerepből egyfajta rendőrré válik, és nem engedheti ki a gyermekét, hogy iskolába menjen, vagy hogy más gyerekekkel játszon. Például egy 14 éves gyermek egy ilyen esetben úgy döntött, hogy elhagyja a házat, és az anya pedig nem tudta megakadályozni, hogy a gyerek kimenjen. Hiába mondta az anya, hogy a gyerek nem mehet ki, mert látta, hogy kint vannak a rendőrök, a gyermek mindenáron el akart menekülni, és az édesanyja nem tudott más csinálni, mint hogy erőszakkal visszatartsa és megverje, és utána pedig mentőt kellett hívni a gyermekhez, és az anya olyan sokkos állapotba került, hogy a fürdőszoba menekült, és a fejét verte a falba, hogy hogy lehet olyan anya, aki a saját gyermekét így megveri. Tehát ez a rendszer az aggódó és jó anyákból rendőröket és szörnyeket teremt. Ez történik azokban az esetekben, amikor a gyermekeket házi őrizetre ítélik, és az anyának kell a rendőr szerepét játszania, mert erre van kényszerítve. Az Európai Parlament állásfoglalást tervez az illegális áthelyezések, illetve az otthonok lerombolása ellen. Ez számunkra nagyon fontos, köszönjük szépen ezt a kezdeményezést, nagyon hálásak vagyunk. Úgy véljük, hogy mindenképpen figyelembe kellene venni a nők speciális helyzetét, tehát a nemek közötti különbségeket is, amikor ezt az állásfoglalást kidolgozzák. Köszönöm. Muchísimas gracias a las dos. Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek, ezen két tanúvallomásért nagyon-nagyon nagy hatást gyakoroltak ránk. Most pedig megadom a szót ismételten García Pérez asszonynak, aki az emberi jogok kérdésével foglalkozik az ECIAS-ban. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy az emberi jogvédők helyzete mindenhol nehéz, ez különösen igaz a nőkre. Tehát a nők tulajdonképpen még több szempontból tekinthetőek veszélyeztetetnek, hiszen nagyon kitett, nagyon érzékeny helyzetben élnek, és valóban igaz, hogy a nőiséget, a nemi szerepeket külön figyelembe kell venni az ilyen emberi jogvédelemről szóló, vagy nőjog védelemről szóló kérdésekben. Több politikai eszközt is próbálunk alkalmazni, amikor erről a kérdésről beszélünk. Az egyik a cselekvési terv, az emberi jogi cselekvési terv, emberi jogi és demokráciáról szóló cselekvési terv egészen pontosan. Megpróbáljuk a különböző civil szervezeteket arra ösztönözni, hogy hallassák a hangjukat, de természetesen tudjuk, hogy a női jogvédők sokszor emiatt akár veszélybe is kerülhetnek. Az emberi jogi cselekvési tervünkben külön odafigyelünk a városi, illetve a vidéki területekre, mert tudjuk, hogy a vidéki területeken különösen nehéz a nőknek a hangjukat hallatni. Multilaterális szinten természetesen amennyire csak tudjuk, támogatjuk az ENSZ közgyűlés és az Emberi Jogi Bizottság munkáját. Federica Mogherini az idei évben Mimica biztossal, a fejlesztési biztossal aláírt egy olyan nyilatkozatot, amely megerősíti azt a partnerságot, amely egyébként is működött már ezen a területen. Természetesen megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy nemzetközi szinten meg tudjuk állítani a nők elleni erőszakos cselekedeteket. Egyébként Federica Mogherini nem olyan rég indította el a zéró tolerancia a nőket bántók ellen kezdeményezését. Idén júniusban a szervezőnk elleni vádakról nyilatkozott az Európai Unió. Ez tulajdonképpen az első eset, hogy külföldi jog érvényesülne Oroszországban, és reméljük, hogy a további megszorításokra nem lesz majd példa. Azokban az esetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy a nyilvános fellépés még nagyobb veszélybe sodorná az emberi jogvédőket, akkor megpróbálunk bilaterális módon fellépni, hogy ne hívjuk fel még jobban rájuk a figyelmet. Mint ahogy az önök szájából is elhangzott, természetesen mi is tudjuk, hogy a női jogvédők különösen sok veszélynek vannak kitéve. Sokszor kitettebbek, és vannak olyan területek, ahol ezeknek a nőknek a megerőszakolása tényleg aggasztó méreteket öltött. Berta Cáceres esetét is megemlíthetném, 2016 márciusában gyilkolták meg, és az ő munkája is bizonyítja, hogy milyen erős is lehet egy nő fellépése, és sajnálatos módon az esetet tragikus módon azt is bizonyítja, hogy ha valaki túl erős lesz, akkor azt meg fogják próbálni eltávolítani. Beszéltünk az elkötelezettségről, a nyilatkozatokról, ezek ugye dokumentumok, amelyeket létrehozunk, de ezen kívül van természetesen gyakorlati fellépésünk is. A DEFCO részéről vannak projektjeink, amelyek kifejezetten emberi jogvédők biztonságát próbálják garantálni. Annyit tudok ezzel elmondani, hogy önmagában véve nagyon fontos a női jogvédőkre megemlékező világnap, de ennél többet is kellene tennünk a gyakorlatban. Egyiptom esetében nagyon fontos, hogy akármikor a az Egyiptommal foglalkozó kollégáink Egyiptomban mennek, mindig felvessék ezt a kérdést, tehát bármilyen magas szintű tárgyalásra kerüljön is sor, és ezt el fogom mondani a kollégáimnak, kérdezzenek rá ezekre a problémákra. Palesztin esetében ugyanez a helyzet, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a problémákkal érintett családok sorsa rendkívül nehéz. Szara Rinári a szó, a egység vezetője. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság részéről szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy milyen sok női egyenjogúsági és hasonló témákkal foglalkozunk a politikai keretek tekintetében. Az emberi jogi és demokráciai keretevé cselekvési tervet is említhetném, de említhetném az EU nemek közötti egyenjogúságra vonatkozó agendát is. Fontos, hogy nők és a lányok is teljes mértékben rendelkezhessenek az emberi jogaikkal, és ez a középpontban áll ez a kérdés a külső fellépésünk tekintetében, az összes EU fejlesztési együttműködésben minden kooperációs megállapodás a egyik deklarációja célja a nők jogainak a javítása állampolgárként, sajnálatos módon az emberi jogi jogsértések áldozataiként is, és specifikus programokat állítunk föl a nők számára, olyan nők számára, akik emberi jogi aktivisták. Mit teszünk specifikusan a a női emberi jogi aktivisták, a kockázatos körülmények között élő nők esetében az Európai Demokratikus és Emberi Jogi Eszköz keretében. Először is védelmet biztosítunk, mint minden aktivista számára. Sajnálatos módon azt kell, hogy látjuk, hogy a sürgőségi alap esetén a kedvezményezettek 40%-a nő. Egy másik mechanizmus, amivel szintén ezt a célt szolgáljuk, és amivel támogatjuk az jogi aktivistákat. Egy másik ilyen alap esetén a kedvezményezettek 30%-át jelentik a nők. Ezek a sürgősségi fellépések. Természetesen az EU közép és hosszú távú támogatást is biztosít. Ahogy Mercedes ezt említette, nemrég a nyár végén indítottunk be egy globális figyelemfelhívást ahol felhívjuk a figyelmet konkrétan az emberi jogi aktivistákra, női emberi jogi aktivistákra, és vagy olyan emberi jogi aktivistákra, akik, akár férfiak, akár nők, a nők és a lányok jogaiért harcolnak. Úgyhogy nagyon sok javaslatunk van folyamatban, de elmondanám, hogy a, fontos, hogy mik a céljaink, Különösen a női emberjogi aktivisták esetén az ENSZ női emberjogi aktivistákkal foglalkozó határozatnak a szellemében dolgozunk, a, támogatjuk az ő szerepüket, olyan projekteket várunk, amelyek elismerik, hogy specifikus szerepe van a nőknek, specifikusan tudnak hozzájárulni a nők az emberi jogi védelem területén a cselekvésekhez. Természetesen vannak specifikus kihívások is sajnálatos módon, ugye specifikus kockázatoknak, fenyegetésnek vannak kitéve a nők, akár a közférában, akár a magánszférában, amikor felszólalnak az emberi jogok érdekében. Természetesen a felhívás egyik célja olyan projektek támogatása, amelyek specifikus védelmet biztosítanak a női emberjogi aktivisták számára. Hízunk ebben a bottom-up megközelítésben, civil szervezetektől érkező projektjavaslatokat várunk, hiszen ők tudják a leginkább, hogy mire van szüksége a női emberi jogi aktivistákra, mi a legjobb stratégia a védelmük érdekében, a kapacitásuk fokozása érdekében akár a saját védelmükre vonatkozóan, akár azért, hogy felszólaljanak általában az emberi jogokért és a női jogokért konkrétan. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Szeretnének valamit önök is ehhez még hozzátenni? Do you want to add something? Szeretne még valamit mondani, hogy lezárjuk ezt a témát? Ha me- lehet, igen. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon örülök annak, hogy időt szántak ránk. Természetesen egyetértek avval, hogy a cselekedeteink hang, nagyobbat szólnak, mint a szavaink. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet a helyzetre, a közelkeleten a női emberi jogi aktivisták helyzete valójában nagyon kockázatot kockázatos. Eleve az állam jogsértő módon lép fel, mindenki a terrorizmusról beszél, és úgy gondolják, hogy a civil szervezetek az állam legitimitását támadják. És azt is meg kell, hogy érteni, hogy vannak ilyen csodálatos programok, amelyeket támogatják, pénzt adnak, foglalkoznak a sürgősségi kérdésekkel, de maga a szervezet is kockázatokkal kell, hogy szembesüljön, és egyre több tagnak megtagadják az utazását. A, csak Egyiptomban 62 emberi jogi aktivista nő és férfi utazását tiltották meg. A civil társadalmat oly módon határozzák meg, hogy az nem is civil társadalom, vagy nem is civil szervezet. Mit lehet akkor tenni? Ebben a régióban ha csak annyit mondunk, hogy a közférában aktívak akarunk maradni mi nők, már az is kockázatos, mert demonizálják azt a munkát, amit 2011 előtt végeztünk. Nem akarom újra kezdeni. Én arra akarok építeni, amit ránk hagytak. Úgyhogy én szeretném erre felhívni a figyelmet, és bízom abban, hogy az emberek ebben a teremben valóban látják, hogy milyen ez a helyzet, hogy tudjuk támogatni ezeket az embereket, hogy tudjuk megvédeni őket az ellen, hogy kényszereljárás áldozatai legyenek, hogy börtönbe zárják őket. Persze a lényeg, hogy a jó állam legyen az állam, de még egyszer köszönetet mondok. Köszönöm. Okay. Um, I just want to add... Köszönöm. Azt szeretném hozzátenni a vitához, hogy a gázai övezetesen le van zárva, senki nem tudja ezt elhagyni, és ez tulajdonképpen csak hozzáad a palesztin nők nehézségeihez, hiszen a gázai övezetben dolgozó aktivistákkal még csak nem is tudunk találkozni. Nem tudunk tapasztalatokat megosztani, nem tudunk közös cselekvéseket kidolgozni, mert egyszerűen fizikailag nem tudunk találkozni. A szabad zónákban, a gázai övezetben volt lehetőségem arra, hogy tegyek itt egy nagyon érdekes látogatást, és láttam azokat a nőket, akik lerombolt házakban kényszerültek élni, semmi lehetőségük nincs a magánéletre, és nincsen semmi kereseti lehetőségük. Elmentünk a menekültáborba, a, és megnéztük a nők és gyermekek helyzetét a mészárlások után, és azt láttuk, hogy a nők sokkos állapotban vannak, és 2002 után elindítottunk egy programot, hogy ebből a traumából megpróbáljuk kiemelni a nőket, hiszen amikor egy nő elveszíti a szeretteit, elveszíti a házát, ahol lakott, elveszíti a biztonságát, és elveszíti a család bevételét, akkor mindenképpen sokkos helyzetbe kerül, és segítségre szorul. A Women Studies Center megpróbál ezekkel a traumát átélt nőkkel foglalkozni, hogy fel tudják dolgozni azt, ami velük történt, és úgy vélem, hogy ez rendkívül fontos. Nagyon jó lenne, hogyha egy nap ezekkel a nőkkel találkozhatnának, megtapasztalhatnák azt, amin ők keresztül mentek. Úgy gondolom, hogy a palesztin nőknek, hiszen mivel megszállás alatt élnek, nagyon komoly segítségre van szükségük. Óriási vesztességekkel kell szembenézniük, amit nagyon nehéz feldolgozni. Jeruzsálemben megalkottuk a 20-20-as tervet, amely azt jelenti, hogy a 2020-as évre csak a lakosság 20%-a lesz palesztin, és úgy tűnik, hogy szeretnék is a palesztineket evakuálni Jeruzsá- Jeruzsálemből, és nyilván ennek az első áldozatai a nők. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Tudják, hogy számíthatnak mindig a támogatásomra. Köszönöm szépen, és sok sikert a munkájukhoz. Bueno, vamos a... Most átérünk a eszmecserére. Tenzin Delek Rinpoche unokahúgának a témájára, emberjogi helyzet Tibetben, ahogy tudják, ez a, ez a kérdéssel rendszeresen foglalkozik a szakbizottságunk, sok képviselőnk foglalkozik ezzel a témával. Nincs túl sok időnk, ezért már is átadom a szót Nem tudom, hogy a hölgynek vagy a tolmácsának, minden esetre önöki a szó, és szeretném üdvözölni őke, önöket a Emberi Jogi Albizottságban. Honorable Chair, members of the Parliament, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nyilván Lámó itt van velünk ma. Egy rövid bevezetővel élnénk Klimámó részéről, és ezt követően én fogom tolmácsolni a beszédét. Nyilván asszony a szó. Mm, Köszönöm.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 di chunju pemas chunju chir lo chunju zir ni sambal ta san ta roba chinju da ta roba chinda ni ma ni zi nga lyo de are san chirla na ko ni la no shi ji le ka chi le o ma re san nga sambal jawa e, chi ta ne de yo chi da nga chunju ku na che la de ta ni la chi to na zo mi roba chi ki chu san da ni to na zo ma ni roba chi ko la nga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 ni mo ba chi jan na ju ma ni kha yu tu ta da ka ni ngi a kha kush ta ngi sa bal je chi di to la kha ko go ji ni ke cha bu su chi la na ka ngi ta la bur sa na ngi sa bal te ngi la zan ra ta My name is Nyimájámónak neveznek, és Trúkó Tenzin Delek unoka huga vagyok. 26 éves vagyok. Én vagyok a második gyerek, öt gyerek közül. Van egy hat éves lányom, Dava Dolma. Az apám Tukten Kátang elhunyt. Anyám a Dolkarjamoval, a Tenzin Palmo nővéremmel, a nővéremnek van egy kilenc éves gyereke és két kisebb testvére. Az én legfiatalabb húgom is meghalt. A tibeti láma volt a nagybátyám a falunkban, filantróp munkát végzett, iskolákat alapított, kórházakat, árvaházakat és idős otthonokat. A nagybátyám volt az igazi tanítóm, hiszen mindig is a többiek igényével foglalkozott, és soha nem volt semmilyen rossz szándék a másokkal szemben. 2002-ben tartóztatták én akkor 12 éves voltam, és az első dolog, ami eszembe jutott, azra gondoltam, hogy hamarosan szabadon fogják bocsátani, hiszen hát semmilyen bűncselekmény nem követett el, de tévedtem. Nem szolgáltattak igazságot az ő esetében. Hamisan megvádolták, és törvénytelenül fogva tartották a kínai hatóságok, és 2015. július 12-ben Csengruban a börtönben meghalt. Tibetben nő föl valaki, akkor sokszor hall ilyen szomorú sorsokról, tibetiek, akik meghalnak a kínai börtönökben eljárás nélkül. Tudom, hogy nagyon sok tibeti továbbra is ugyanolyan sors vár, mint az én nagybátyámra. Úgyhogy nagyon nehéz, nagyon nehezen tudtam elmenekülni Tibetből, de ennek fontos oka volt. Szeretem volna megosztani Tenzin Delek Rinpoche nagybátyám és más politikai fogvatartottak sorsát, akik továbbra is a kínai elnyomó rezsim áldozatai. Rumbachi Robert tin jilo ta ganyo lo chosan kala chi chepo na tse u rin. Te tse yu me tanza te kwa la rumbo chi kindre kwa la me se mombo ka shidu jo rewa jo jana yun la. Mombo chi zo ur tse jana yun ka rewa tsoma chi tanga zri. Rewa tanga di nima rumbo la ngon hama chigi ziga che sundra. Dari rinpoche duza che lan. Chao no chaka siji ma la lan jami zhunga tanda che. Da ina rinpoche duza che sarasana senpa gaga su ma te chilo di jana zhunga. Ni tu jianga lo da damba tseba ni la rum ama da ane ni che sundra. Hama cha thamba chindu la ka sundra dari tuji sonji tuji la tu ma ra. Te jano ni tu dan lo ga. Ni tu jianga lo da damba tseba chila. Amad da ani nikal tarung pa chin desu zilar tu chi umar tiki ngor ko dung was lai china rila na ashen de sa khu jila la chi long da kai sar sa ka la chi nga umar na shidu na ta de les ma de ta sa ngos rung pa chi dung was da na ka Moc rumbe škola, tam se če je vzomati. Če moc djeko čila, si dje ni var, moc moc djeko hognje marilena. Kje bi tak? Ngay na makaka sanka tihi tudu. Nga kanya ta schi lasa omar. Asiyan drum sadrna. Gwachi na schi khasa manga. Asiyan zkwa dhungi nga makaka na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 dungi de kangi chi na jawa chi na tala khul ko to rumba chi na sezmi tang ta ma sin he ko me te zog la te ngo ji kala ya ya ta na chi na ta ri mo sin he je go jawa chi te jawa ni ba ko to rumba chi kudu sa kala te kudu sa kala te je ko kan de go chi kan de si je te la me ni de kan de to mo sla ri jawa sam ba ko to si je te na хама чен zsájjivat, az a zsombacsig, kdúja térna, az a csőmi, nem él. Zsángapat, az a zsombacsi, gyakor kányzer, kuzg lamacsi, le lamacsi, csomar, mocsk, sinónika, cságul az itt, de zsángat, tedi, zsáccsomacsi, zetagat,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

nga tidi rumba shi jisa rodi choto nanar tuten siyo nga mati tra momba chi griyur to tsoma ki sebo nanar njir tan zanda druga di rumba chi tata ki liatong ki liatong rumba chi dru tsangul kain nal choda zanda rumba chi lama zoma chi lama zoli chi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

更一点的很累。It is a wonderful feeling to be here. Csodálatos érzés, hogy itt lehetek ma, és uh, érezhetem azt a szabadságot, amiért harcolok. Itt tényleg nagyon örülök, hogy itt megjelenhetem önök előtt, és nagyon hálás vagyok, hogy megadták a lehetőséget, hogy beszéljek önöknek. Két témát szeretnék ma hangsúlyozni és egy reményt, ami a nagybátyám trúlkó Tenzin Delek Rinpoche esetével kapcsolatos. Szeretnék beszámolni arról, hogy mi történt a nagybátyám halála előtt és utána. Először a nagybátyám halála előtti esetről szeretnék beszámolni. Semmilyen szabásértést vagy jogsértést soha nem követett el a nemzeti jog ellen. Hamisan megvádoltak a kínai hatóságok, 13 évre elítélték, és megtagadták neki, hogy bármilyen fellebezéssel éljen. 2015. július 2-án, tíz nappal mielőtt meghat a nagybátyám, tájékoztattak minket arról, hogy találkozhatunk Rinposével. Az édesanyám és a nagynéném azonnal elindultak Csengduba. Megérkeztek, de a börtönhatóságok folyamatosan későbbre tették a látogatás napját, azt mondták, hogy majd 10 nap múlva lesz rá lehetőség. Ugyanakkor július 12-én 10 órakor este tájékoztattak minket arról, hogy elhunyt Rinpoche. Fölhívott az édesanyám, és beszámolt erről. Ahogy megtudtam ezt, csatlakoztam hozzájuk. Én, az édesanyám, a nagynéném, és még néhányan föléptünk, és követeltük, hogy kiadják a holtestet, és azt kiabáltuk, hogy megölték Rimposét. Ha nem tették, ha nem önök ölték meg, akkor adják közé az orvosi igazolást. Az édesanyám beütötte a fejét a falba, és folyamatosan kiabált azért, hogy bizonyítsák be, hogy természetes halálhat meg a nagybátyám. És azt is kiabáltuk, hogyha valóban egy nemzethez tartozunk, ahogy azt önök mondják, akkor miért kezelnek minket másképp? Miért van két rendőrség, amikor egy nemzethez tartozunk? Aztán öngyilkosságot próbáltam elkövetni, a sálammal fölakasztottam magam. A protestálásnak köszönhetően a börtönhatóságok végül is beengedtek minket a börtönbe. Ezt követően azt kérték, hogy mondjuk el, mik az aggájaink. Leírtuk. Az első követelésünk, hogy 15 napig őrizzék meg a Rempocse holtestét, ahogy azt a kínai törvények előírják. Aztán második követelésünk, hogyha valóban természetes halála halt meg, ahogy állítják, akkor kérjük erről az orvosi igazolást. Harmadik követelésünk, tájékoztatást kérünk arról, hogy kirendelte el azt, hogy Rinpoche holtestét elégessék, és ne adják ki a családjának. Végül Rinpoche holtestét követeljük, és hogyha ne, átadják a, családtag, a családtagjainak, akkor nem fogunk semmilyen felebezéssel élni. Egyik agályunkat sem oszlatták el, és következő nap reggel hétkor tájékoztattak minket, hogy el fogják hamvasztani a holttestet. Később rövid időre megnézhettük Rinpoche testét, és miután ez megtörtént, hat oka van annak, hogy úgy gondolom, hogy megmérgezték a nagybátyámat először is. A börtönhatóságok nem engedték meg az édesanyámnak, hogy meglátogassa őt, és tíz napra elhalasztották folyamatosan a látogatást. Aztán semmilyen orvosi dokumentumot, nyilatkozatot, vagy halotti kivonatot nem adtak arról, ami bizonyítani tudná, hogy természetes ok volt a halálok. A kormányhivatalnokok megtagadták, hogy 15 napig megőrizzék a holttestet, ahogy azt a kínai törvények előírják. Aztán a halál megállapított pontos idejét folyamatosan változtatták. Volt, amikor azt mondták, hogy délután kettő, volt, amikor azt mondták, hogy délután négy órakor hunyt el a nagybátyám. A kínai törvényeket is megszették, hiszen Rimpose holttestét, és a hamvait sem adták ki a családnak. Amikor rövid időre láthattuk a holttestét, akkor azt láttam, hogy fekették az ajkai, és azok a szerzetesek, akik megmosták, látták, hogy a körme és a lábúj körmei is feketék voltak. Most beszeretnék számolni a nagymegyem halála utáni és a mostani helyzetről Litangban. A kínai hatóságok továbbra is lejáratják többféle módon. A kínai hatóságok pamfletek adtak közé, és hamis információkat terjesztenek a tévében, például olyat, hogy Tulku Tenzin Delek Rinpoche hamis láma, bűnöző, és az úgynevezett társadalmi stabilitást fenyegeti. A családom és a helyi tibetiek a nem alkalmazhatták a hagyományos tiszteltadást, amikor elhunyt a nagybátyám, és megtiltották azt is, hogy közösen imádkozzunk érte. A hatóságok manipulálják a helyzetet, a kínai hatóságok más láma esetében is hasonlóan jártak el. Megtiltották, hogy a képét közé tegyük továbbá. A vagyonát lefoglalták, és a pénzét is lefoglalták, és elégették. Ezeket az agályokat szerettem volna megosztani önökkel ma.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 anlatamısın? Süs drusog. Ras drusog jir. Yuzho drusog tak dari rumbo chikwa landana. Nitu chilo, nitu nilo. Nitu hilo. Nitu ngala ta shidu momba tawri las. Ni kosh. Tala dhyamba chikwa chikala tuji chela na hui. Tong ina motu na. Mo chikala jochu da бүгд ангиес комбол. Руч тар шүдүч жарул. Матч хөжи. Түжич. Even as I speak here today, most, amikor én önökhöz beszélek, nagyon sokan Tibetben nagyon komoly szenvedésen mennek keresztül, őrájuk gondolok, és azokra, akik a legnagyobb tibeti buddhista központban élnek, és azt kell átélniük, hogy a kínaiak lerombolják ezeket az épületeket. El kell menniük onnan, ahol élnek, így tízezer emberről van szó, és 2017-ig el kell, hogy hagyják azt, ahol eddig laktak. Hárman már öngyilkosok lettek azóta, hogy elkezdték ennek az intézetnek a lerombolását. Amikor elmenekültem Tibetből, akkor magam mögött hagytam a családomat, többek között a hat éves gyermekemet, és tudom, hogy ez a tény, hogy én itt beszélek, fenyegetheti a családom biztonságát. De ennek ellenére vállaltam a kockázatot, mert őszintén reménykedem abban, hogy meghallgatnak engem, és meghallgat engem a nemzetközi közösség, és segítenek abban, hogy elérjük azt, hogy a kínaiak megfelelőképpen kivizsgálják Tenzin Delek Rinpoche halálának körülményeit. Amikor legutoljára találkozott a Rinpoche a nővérével, azt mondta a nővérének, hogy mindenképpen derítse ki, hogy mi történik vele, és hogy ne tartózkodjon attól, hogy akár pénzügyi segítséget is kér, hogyha valóban arra van szükség. Szeretném megköszönni az Európai Parlament állásfoglalásait Tenzindelek Rinpoche ügyében 2004-ben és 2005-ben, illetve már a 2002-es, 2003-as években is, amikor Tenzindelek rinpoche börtönbe zárták, és köszönjük, hogy a parlament sokszor kérte Kínától, hogy őt eresszék szabadon. Őszintén remélem, hogy a parlament minden politikai és diplomáciai eszközt megragad annak érdekében, hogy hatást gyakoroljon Kínára. Köszönöm. Köszönöm szépen. És most kérdezem, hogy a kollégák szeretnék e hozzászólni, úgy tűnik, hogy nem. Kína desk officerének adom meg a szót, és ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen. To, um, state that imi. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy Tenzindelek Rinpoche halála után a külügyi szolgálat megjelentetett egy közleményt, amelyben kimondta, hogy mélyen együttérzünk a családjával és támogatóival. Az Európai Unió folyamatosan harcolt azért, hogy a Rinpoche-t szabadon bocsássák, illetve hogy a börtönben megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, és mi is nyomást gyakoroltunk Kínára, hogy kapjuk meg az információt halálának körülményeiről, de sajnálatos módon nem kaptunk semmilyen információt. Általánosságban a tibeti és kínai emberi jogok kapcsán azt tudom elmondani, hogy külpolitikánknak nagyon fontos eleme az emberi jogi helyzet tisztázása. Természetesen közelről követjük a tibeti eseményeket, és őszintén aggódunk az elmúlt évek emberi joghelyzeti romlása miatt. Az Európai Unió 2016-ban elfogadott egy stratégiát Kína kapcsán. A legutóbbi ilyen stratégián 2006-os volt, tehát az új 2016-os stratégia ambiciózus stratégia, amely pragmatikusan közelíti meg a Kínával való kapcsolatainkat, és mindenképpen minden egyes Kínával történő tárgyalásban kérni fogjuk az emberi jogok betartását. Tehát maximálisan elkötelezettek vagyunk, és minden egyes alkalommal, minden egyes magas szintű találkozón megemlítjük az emberi jogi helyzetet, például a 2016-os csúcson, ahol Donald Tusk is elmondta, hogy aggasztónak találjuk az emberi jogi helyzetet, és ezt hivatalosan elmondta nyilatkozatában a sajtótájékoztatón is. Folyamatosan megjelentetünk nyilatkozatokat az Európai Unió külképviseletén Pekingben is ebben a témában. Az egy Kína politika kapcsán természetesen azt nem tudjuk megkérdőjelezni, hogy Tibet Kína szerves része, sőt ezt a politikát kell kihasználnunk arra, hogy folyamatosan felhívjuk a kínai hatóságok figyelmét arra, hogy a békés megmozdulásokat Tibetben, illetve Kína más részein nem lehet fegyveres erőkkel visszaszorítani. Úgy véljük, hogy a párbeszéd az egyetlen lehetőség arra, hogy megoldódjon a helyzet, és hogy meg tudjuk őrizni a tibeti kultúrát, nyelvet és vallást. Természetesen tudjuk, hogy a tibetiek nem tudják elfogadni a helyi fejlesztési politikákat, a különböző vízerőművekre vonatkozó kínai politikákat, és ez ellen nagyon komolyan felléptek. Ezeket a fellépéseket Kína szakadár tevékenységnek nyilvánítja, és nagyon keményen fellép ezekkel, rendőri, ezek ellen, rendőri erők bevetésével. Úgy tűnik, hogy hiába van egységes Kína, vagy egy Kína, Kína egyszerűen elfeledkezik Tibetről, és egyáltalán nem támogatja Tibet fejlesztését. Az önmagukat felgyújtó tüntetők száma sajnos tovább növekedett az elmúlt években, ez már több mint 150 személyt illet. A kínai kormány ráadásul bűncselekménynek titulálta az önmagukat felgyújtókkal való kapcsolattartást, és a, ezeknek a személyeknek a családját is bünteti. Azok a tibeti értelmiségiek, akik megpróbálnak fellépni a kínai hatalom ellen, akik például blogot írnak, vagy bármilyen más módon információt juttatnak ki Kínából nagyon komoly veszélyben vannak. Ezen kívül a tibeti kisebbségi nyelveket is megpróbálja minél marginalizált helyzetbe hozni, marginalizáltabb helyzetbe hozni a kínai rezsim. Ezek voltak az általános megjegyzéseim, és szívesen várom a kérdéseket. Köszönöm szépen.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

nga ru la nyanyu ji yuzi dhidi tari kuti ya hiyazik ni kwa la lenchi ta sanda chino re lan ti rangli miyasa ta ji gita ti tsuwa ta nga la ji ngu yuri sanda ti tsuwa ta chino re lan koshka la kanyi zibu ju yuri kanyi yuri dungi yuri sichi lasa yomar sichi li tasa yomar koshka khasanda koshka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 хошгаг тангын тамс пөл жөчү зодур нга тема мачсы яч лам хибчи дема чиг гаду танжи не се дигге чей педичан I have had no formal education, no formal. Nem, semmilyen Hivatalos képzésben nem részesültem, nincs hivatalos iskolai végzettségem, nem tudom, hogy hogy kell megfelelően korrekt módon beszélni, de nagyon nagy áldozatokat tettem, azt remélve, hogy a tibeti helyzet mindig, amikor erre lehetőség van, foglalkozunk. Az, említeném a önmagat felgyújtó mártirokról, és mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy amikor én megpróbáltam öngyilkos lenni, amikor ben voltunk a börtönben az édesanyámmal és a nagynénémmel, az az érzés, hogy meghalok, végig megértem én is ezt, és így el tudom képzelni, hogy ezeknek a mártíroknak mit kell megélniük. Egyszerűen nincs más lehetőségük arra, hogy felhívják a figyelmet erre a helyzetre, amire önöknek megvan a lehetőségük a demokratikus országokban, hiszen nincs semmi más lehetőség. Ez egyetlen lehetőség, hogy kifejezzük az aggályunkat, ez az önmagunk felgyújtása, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak önöknek, mindannyiuknak, azért mert támogatják a mi helyzetünket. Teljesen szívből szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kiállnak mellettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Se levanta la sesión. Bezárom az ülést. Um, she would like to offer a traditional Tibetan scarf. Hagyományos uh, tibeti kendővel szeretne köszönetet mondani, hogy ezt a lehetőséget kapta. Hello.